Dobrý den, dámy a pánové. Dnes jsem byl požádán paní předsedkyní Sartori, abych eh, vedl. Kedves kollégák, Sartori elnök asszony arra kért, hogy én elnököljem a mai ülést. Úgyhogy mindenkit szeretettel üdvözlök a mai ülésünkön. Mint ahogy mondtam, Szártori azt, hogy nem tud a mai napon elnökölni, sajnos valahol útközben ragadt, de valószínűleg a későbbiek során megérkezik, és amint megérkezik, át is fogom adni neki az elnöki posztot. És természetesen be is fogok számolni neki arról, amit addig meg tudunk tárgyalni. Ami a mai napot illeti, van némi problémánk a nyelvi lefedettség kapcsán. Ugyanis nincsen litván, szlovák, szlovén és finn tolmácsolás. Ez a négy nyelv tehát hiányzik, de azért remélem, hogy fogunk tudni dolgozni enélkül, a négy nyelv nélkül is. Itt a parlamentben a mai napon nagyon sok szakbizottsági ülés van, és mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz a koordinációs munka, mennyire nehéz, hogy mindenhol megtaláljuk a megfelelő tolmácsokat. Ezen kívül szeretnék beszámolni az NV és ITRE közös üléséről is. Erre november 7-én csütörtöki napon kerül majd sor 9 óra és 12.30 között. A hely a Jan 4Q2-es terem lesz. Ennyit tudnék elmondani az elnök közleményei rovatban. És akkor lépjünk is tovább, és nézzük az első érdemi napirendi pontunkat cselekvési terve versenyképes és fenntartható európai acélpiacért. Gyürk András az előadónk egyelőre nincsen itt a teremben, ezért Vidal Quadras úr fogja őt helyettesíteni ebben a témában. Már is megadom neki a szót. Thank you, Mr. President. You... Köszönöm, elnök úr. Ön Szártori asszonyt helyettesíti, én Gyürk urat, úgyhogy úgy tűnik ma mindenki helyettesít valakit. Tisztelt kollégák! Ahogyan az elnök úr az imént megjegyezte, nagy megtiszteltetés eh, számomra, hogy barátomat és kollégámat Gyürk urat helyettesíthetem, és ismertethetem önökkel ezt a jelentés tervezetet az európai eh, acél ágazat jövőjéről. Mindannyian nyilván tudják, hogy az acélnak az Európa integrációban milyen történetmi fontosságú szerepe volt. Manapság is ez az alapja az európai értékteremtő láncnak az autóiparban, a gépjárműiparban, a megújuló energiaforrások területén, az acél ezen ágazatokban mind-mind létfontosságú. Továbbá ezen ágazat egy nagyon jelentős foglalkoztató is, 350 ezer közvetlen munkahelyet teremt, és több millió munkavállalót foglalkoztat Európa szerte. Éppen ezért annak érdekében, hogy versenyképes legyen ez az ágazat, biztosítani kell a növekedést és a munkahelyek megőrzését Európában. Sajnálatos módon az elmúlt években az európai acéliparban több mint 65 ezer munkahely szűnt meg, azért, mert a versenyképesség is csökkent, és ez számos egyéb tényező együttes hatásaként jelent meg. Először is csökkent lényegesen még hozzá a válság következtében az acél iránti kereslet, másodszorban az operatív költségek eh, rendkívül magasak, ha összevetjük ezt a harmadik országbeli versenytársakkal, és eh, nagyon kiélezett a verseny a harmadik országokkal, ahogyan az más ágazatokban is elmondható. Olyan országokról van szó, amelyek nem eh, ugyanazon szabályok alapján működnek, ezért nem vagyunk a versenytársainkkal egyenlő szinten. Ami a az európai acél ágazat gazdasági és társadalmi fontosságát illeti, az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet kíván betölteni abban a tekintetben, hogy elkerüljük a vállalatok Európán kívüli letelepedését, és növeljük az ágazat versenyképességét. A keresletet elő kell mozdítani, és csökkenteni kell a szerkezetváltás szociális hatásait. Ez egy olyan alapelv lesz, amely végig vonul munkánkon. A jelentés tervezet első részében erre a két kérdésre helyezi az előadó a hangsúlyt. A jelentés tervezett hangsúlyozza azt is, hogy az Európai Bizottság a tagállamokban konkrét intézkedéseket kell, hogy foganatosítson, amely által az acél felhasználó iparágak szerepe növekedhet, és javítani kell a körülményeken, a feltételeken. És egy ágazat elemzési eszközre is szükség van, hogy az acél hulladék piac szerepét értékeljük, és konkrét intézkedéseket hozzunk. Annak érdekében, hogy a magasan képzett munkákat, munkavállalókat megőrizzük, az Európai Bizottság és a tagállamok az összes rendelkezésre álló EU forrást fel kell, hogy használják. Ez lenne a jelentés első részében. Ami a jelentés második részét illeti, ez négy fő területre összpontosít, amelyek által az acél ágazat versenyképessége fokozható. Először is biztosítani kell a kínálatot az energiaintenzív iparágakban, mint például az acélipar. Itt az energia árak rendkívül fontosak a költségek szempontjából mivel az európai energiaköltsége rendkívül magas, ha összehasonlítjuk a helyzetet a versenytársainkkal, és ez növekedett is az elmúlt években, a jelentés tervezett azt kéri, hogy az egységes energiapiac teljesedjen ki, és arra ösztönzi, biztatja a tagállamokat és az Európai Bizottságot is, hogy biztosítsák az energia kínálatot. Másodszorban az éghajlat védelem és az éghajlatnak a hatása rendkívül fontos, hogy az Európai Bizottság összhangba hozza az éghajlatváltozással és a környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzéseit. Ezt összhangba kell hoznia az ágazat versenyképességével, a szénszivárgás kockázatával szembe kell néznie. A szénszivárgással kapcsolatos kitételek feladata az, hogy fenn kell tartanunk az ipar versenyképességét. És az újra hasznosítás is egy fontos szempont. Arra ösztönzi tehát, hogy az acél hulladék piacot fejlesszük, és a megújuló energiaforrások használatát előmozdítsuk. Egy harmadik pont a nemzetközi helyzetre utal, és egyenlő feltételeket, feltételek megteremtésére szólít fel. A kereskedelmi tárgyalások egy kölcsönösségi megközelítést kell, hogy kövessenek, és az Európai Uniónak fel kell lépni az aszimmetrikus kereskedelmi megállapodásokkal szemben bizonyos országok túlzott ellenőrzést gyakorolnak a nyersanyagok áramlása felett. Végezetül pedig a negyedik pont a kutatásra, fejlesztésre és az innovációra helyezi a hangsúlyt. A jelentés tervezet elismeri, hogy a csúcstechnológiák alkalmazása nélkülözhetetlen, hogy a 2020-as úti tervet valóra válthassuk. Ezért nagyon fontos az innováció előmozdítása, az európai alapok felhasználása által és innovatív pénzügyi eszközök felhasználásával. A közkiadásokat pedig arra kell felhasználni, hogy előmozdítsuk ezen csúcs technológiák alkalmazását. Az előadó nevében is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság kollégáinak, akik aktívan részt vettek a jelentéstervezet kidolgozásában, és nagyon hasznos gondolatokkal gazdagították a jelentést. Gyürk úr természetesen örömmel fogad bármilyen új gondolatot, javaslatot az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm szépen, elnök úr! Děkuji panu kolegovi eh, Vidal Quadra. Köszönöm szépen a kedves kollégának, Vidal Quadras kollégának, hogy helyettesítette Gyürk urat. Köszönjük szépen tett a helyettesítést, köszönjük szépen a beszámolót, és köszönjük ezt az igen részletes információ halmazt. Na most, ami az árnyék jelentéstevőket illeti, úgy látom, hogy ők sincsenek itt. Úgyhogy akkor megadom a szót azoknak a kollégák közül, akik szeretnének hozzászólni. Lange úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, tisztelt Vidal Quadras úr. Elméletben ezt a jelentést helyénvalónak, valónak, megfelelőnek tartom, mert az, hogy egy versenyképes acélipart teremtsünk Európában, ezt nagyon hangsúlyosan kiemeli a jelentés, és azt hiszem vitathatatlan, hogy ha a feldolgozó ipart az autógyártásban vagy a szélenergia területén szeretnénk megőrizni, akkor az egész értékteremtő láncra szükségünk van. Öt pontban ha megengedik, talán kiegészíteném az elhangzottakat. Először is. Ami nyugtalanít, az az, hogy a tagállamok között a munkahelyekért az acéliparban egyfajta verseny bontakozik ki. Vidák Quadras úgy említette az energiaárakat, de itt a szubvenciókról is beszélhetünk. Nem lehetséges az, hogy ha a kereslet csökken, akkor mindez a nemzetállamok közti versenyképességet fokozza. Európai, összeurópai megoldásra kell összpontosítanunk, és arra kell ügyelnünk, hogy az ilyen tisztességtelen verseny az Európai Unióban ne valósuljon meg. Ehhez tartozik persze az is, hogy nagy acélipari koncernek, amelyek az Európai Unión kívülről mozgatják a fonalakat. Nos, meg kell mutassuk nekik, hogy hol vannak a korlátok. Vannak olyan vállalatok, nagy vállalatok, amelyek Európában is rendelkeznek leányvállalatokkal, és kiátszák egymással, egymás ellen a, a helyi hatóságokat. Másodszorban, ami a szerkezetváltást illeti, a jelentés kitér arra is, hogy nyilván az acéliparban nem tudjuk megőrizni az összes munkahelyet, és ezért egy szerkezet átalakítási tervet kell kidolgoznunk, és ehhez a szerkezetváltási alap eszközeit, forrásait is fel kell használnunk célirányosan, és a térségekben, az érintett térségekben alternatív munkahelyeket is fel kell, hogy mutassunk. Harmadik pont, ami azt hiszem, hogy kulcs fontosságú, ez az innovációs politika. A globális acélipari helyzet miatt a verseny az egész világra kiterjed, és a kereslet ugye nem olyan, mint amilyennek mi szeretnénk, ez Európában is megjelenik ez a verseny. Oroszország, Kína, Törökország, még Abu Dhabi is létrehozott egy új acélipari koncert, és ők az Európa Unióba exportálnak, úgyhogy felmerül akkor a kérdés, hogy vajon észszerű-e acélt importálni Abu Dhabiból, de hát ez egy tény. Ha szeretnénk helytállni ebben a versenyben, akkor a minőséget kell, hogy javítsuk, innovatív, energiahatékony megoldásokat kell találnunk, és eh, a nagy értékű projekt, eh, termékeket kell előállítsuk. Stabil és eh, rugalmas, rugalmasak kell, hogy legyünk, és ez a döntő fontosságú kérdés, éppen ezért az innovációs politikát kell a figyelem középpontjába állítanunk. Támogatom határozottan azt is a negyedik pontban, hogy ismét gócsra levesszük a kereskedelmi kapcsolatainkat. Ami ugye az Orosz Föderációt illeti, a WTO kapcsán heves vitáink voltak, mert ott legalábbis bizonyítható volt, hogy dömpinget alkalmaztak. Most pedig meg kell nézzük, hogy a WTO-n belüli partnereinkkel nyíltan tudjunk beszélni. Ha túl kiterjedt az acéltermelés, akkor, és ezáltal tönkretesszük az európai acélipart, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk megvitatni nyíltan a kereskedelmi kapcsolatainkat. Nem szabad félnünk Kínától, és ezért például eltekintenünk bizonyos eljárásoktól. Tehát itt egyértelműen kell fogalmaznunk. Ez persze összefügg azzal is, hogy a termeléssel kapcsolatban más térségekben milyenek a környezetvédelmi standardok. Ha megnézzük, hogy harmadik országokban milyen körülmények között állítják elő az acélt, mekkora terhet jelent ez a környezetre nézve, akkor azt kell mondjuk, hogy ez is egy tisztességtelen verseny, amit az importnál figyelembe kell vennünk. És az ötödik eh, pont, ez eh, az alkalmazottak részvétele a folyamatokban. Emlékeznek ugye az ESZAK megteremtésére, amelyet egy hárompárti megközelítés fémjelzett, ugye a munkavállalók is részt vettek ott, a munkáltatók, és éppen ezért a változások nagyon zökkenőmentesen zajlottak. Ha megnézzük, hogy az európai országokban a munkavállalók irányításban való részvétele milyen jól valósul meg, máshol pedig nem, akkor azt kell mondjam, hogy kívánatos a foglalkoztatottak érdekében az, hogy megvitassuk ezt a helyzetet. Létrejött egy task force is, ennek a szerepét erősítenünk kell, ugyanis az ESZAK tapasztalatát felhasználhatnánk ahhoz, hogy az acéla kapcsolatos cselekvési tervet továbbfejlesszük. Köszönöm. Děkuji dál. Köszönöm szépen. Huszkok úrnak adok szót. Tack, herr ordförande. Eh, jag är också glad över att vi diskuterar stål. Igen, én is örülök annak, hogy eh, beszélünk az acéliparról és annak a jövőjéről a szakbizottságunkban néha előfordul, hogy sok mindenről beszélünk, amíg tulajdonképpen ennek az iparágnak a központjában áll. Hogyha a környezetről beszélünk, akkor kicsit le, tulajdonképpen érzékelhetjük, hogy mi történik és hogyha feltesszük az európai ipar jövőjével kapcsolatos kérdéseket is, nagyon kár lenne, hogyha ezzel nem foglalkoznánk. Fontos, hogy egy újraiparosítással is foglalkozunk az Európai Unió számára. Szerintem ez megvalósítható. Itt van a kezdeményezés, ami kezd beérni, és vannak olyan személyek, akik igenis képesek megvalósítani azt, amit mi kérhetünk el tekintetben. Vital Quadrász úr beszélt az innovációs politikáról. Hozzászólásának a szinte a végén beszélt róla, a dokumentumnak a végén szerepel, ez nem rangsort jelent. Ugyanakkor beszélt az innovációról, és én is azt szeretném elmondani, hogy ez mindenképpen döntő fontosságú ezen iparák szempontjából. A múlt héten volt egy látogatás egy kohászati üzemben, Svédország északi részén történt ez a látogatás. Ez egy olyan üzem, amelyik a sarkörhőnek a közelében helyezkedik el. Én szeretném elmondani, hogy ez egy rendkívül jó minőségű, nagyon is kompetens, nagyon is versenyképes üzemről van szó. Olyan üzem, amelyik az, az vasércet dolgozza fel, és egyéb termékeket is, amik ehhez kapcsolódnak. Például a különböző feldolgozási eljárásokat is alkalmazzák, és azt tapasztaljuk, hogy egyszerűen lenyűgöző az a termelés, amit ott folytatnak. Azért, mert igenis vannak fejlődések, mert itt valójában olyan megrendelések vannak, amiket figyelembe vesznek egy olyan iparág van, ami az alapanyagra épül, és nagyon speciális igényeket tudnak teljesíteni. Minőségit kell termelni az iparnak, és ugyanakkor a rendkívül egyedi megrendeléseknek is eleget kell, hogy tudjon. És ez az üzem ez erre képes. Fontos lenne, hogy ez más üzemekben is lehetséges legyen az Európai Unióban. Vannak ilyen üzemek, de még javítani kellene ezen, hogyan sikerül ez, és hogyan tudják ők ezt elérni. Egy olyan szolgáltatást nyújtanak, ami az innovációra épül, ami rendkívül fejlett, és a termékfejlesztésben is élen járnak. Többek között vannak Olaszországból, Németországból érkező megrendeléseik, és gyakorlatilag nem csak egy vállalat, amelyik feldolgozza a vasércet, hanem egy olyan üzemről van szó, ahol gondolkodnak is, mert teljesen új módszereket dolgoznak ki a nyersanyag feldolgozására. És nagyon sok esetben itt szerepet játszik az energia takarékosság is. Hogyan lehet kidolgozni olyan új termékeket, amelyek nem nagyon energiaigényesek, nem energiafalók. Fontos kérdés az energia, ez is egy megközelítés talán nem lenne szabad kizárólag a múltra koncentrálni, itt is változást kell elérni. Ezért vagyok én optimista a jövőt illetően. És ugye ez az iparágnak a nagy központjai igenis megújulhatnak. Van technológiai potenciál, és Lange úr is elmondta, ez mindenki érint, akik ebben az ágazatban dolgozik. Nem csak a dolgozók, hanem a szakértőkre is támaszkodni kell, akik fontos, hogy elmondják, hogy mit lehet tenni. Én nagyon remélem, hogy ez a jelentés, ez egy első lépés egy hosszú úton, és ki tudjuk fejleszteni az kohászati ipart egész Európában, nem csak Észak-Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Oszkok asszony. És a következő hozzászólónk Ena úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, egy jelentés, ami rámutat bizonyos dolgokra, javaslatokat is tesz, de ugyanakkor nyilván nem felel meg a téma fontosságának, és semmiképpen sem veszi figyelembe azokat a sötét eseményeket, amik még várhatóak a, ennek az iparágnak a jövőjében. 350 ezer munkahelyről van szó, Franciaországban ez 75 ezre munkahelyet jelent közvetlenül, és ez csak 2 százaléka az ipari munkahelyeknek. Ennek ellenére rendkívül nagy a fontossága a kohászatiparnak, az építőiparnak, gépjárműiparnak és nagyon sok más iparágnak is. A 75 ezer közvetlen munkahely tekintetében ezeknek a fele a Mitál ö, csoportnak a kezében vannak. Hogyha megnézzük a jelentést, akkor azt látjuk, hogy bizonyos veszélyekre nem mutat rá az iparág jövőjével kapcsolatban. Azt hogy nem lehet minden munkahelyet megtartani. Miért ne lehetne minden munkahelyet megtartani? Ha az eszközöket bevetjük, akkor igenis ez lehetséges, mert vannak nagyon fontos problémák. Az első ilyen jellegű probléma, ezek a felvásárlások, fúziók és bekebelezések. Van egy cég, a Mittal, amelyik idejön Európába, összevásárolja a vállalatokat, és tulajdonképpen a dolgozókkal fizetteti ki a saját vállalatuk kivásárlását, átveszi a tudást, majd bezárja az üzemet, és az európai területen és a nemzeteknek hagyja, hogy a szociális kérdéseit kezeljék ezeknek az üzembezárásoknak. Van egy másik probléma is, hogy a kínai igényeknek a növekedésével 2003 és 10 között az anyagköltség, ami 40%-ot tett ki, 60%-á vált 2011-ben. Kína a termelés 50%-át képviseli a világtermelésnek, aminek alapvetően a kínai igényeket elégíti ki. És holnap, amikor majd a kínai kereslet csökkenni fog, és ezek a termelő egységek amelyek most teljes kihasználtsággal működnek, hová fognak menni majd, amikor el kell adni a termelésüket. Nyilvánvalóan más országokra, és itt az európai acéliparág veszélybe kerül, halálos veszélybe, mert nem osztuk meg az, a szükséges lépéseket. 2000, 2 milliárd tartaléka van, a, miközben nagyon sok ország elszegényedett a válság köz, következtében, ezzel szemben Kína 400 milliárd tartalékkal jelentkezik, és összevásárolja az összes vasércbányát. És ahhoz, hogy 70%-a a kox és a vas érc, ami kell, a többi rész az pedig a munkaerő és a feldolgozási lehetőség. Akkor hogy tud Európa megoldást találni, hogyha azon országokban, ahol van a kohászatipar, nem veszik figyelembe a szociális kérdéseket, és nagyon sokszor ugyanazok az európai befektetők elmennek, és a kínai kormányjal együtt fektetnek be azért, hogy maximális nyereségre tegyenek szert. Tehát a nyersanyaghoz, az energiához való hozzáférés elsődleges kérdés. Szeretném erre emlékeztetni a parlamentet, mert az energetikai közszolgáltatásokat megszüntettük. Egyre drágább lett ez a tevékenység. Most az iparág drágábban fizeti az energiát, mint fizette korábban. És amikor tisztességről beszélünk a versenyben, az energia árak sem azonosak. Úgy, vannak olyan országok, ahol úgy tesznek, mintha az energia ingyen lenne. Ideje, hogy leterítsük a lapokat az asztalra, és figyelembe vegyük azokat a lépéseket, amelyek védik az iparágat, és meg kell őrizni azt a tudást, amivel rendelkezünk vannak már olyan lemezek, amelyek képesek formatartóak lenni, olyan ö, és sínek, amelyek hosszú ideig használhatók, ezeket mind el fogjuk veszíteni, ha kiengedjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai acélipar a jövőben nagyon fontos szerepet tölt majd be. A kérdés pusztán az, hogy melyik kontinensen. Vidal Quadrász úrnak szeretnék köszönetet mondani, mert előadónkat Gyürk urat helyettesítette. Azt hiszem arról van itt most szó, hogy meglássuk, hogyan tudjuk Európát ismét vonzóvá tenni az ipar számára. Ez ugyanis a beszállítók, az ügyfelek és az ügyfelek szempontjából nagyon fontos, és ezért a versenyképességet kell előtérbe helyezni. Éppen ma olvastam az újságban, hogy Obama elnök úr nagyon büszke arra, hogy az európai acélipar most Amerikába helyezi át a termelését, mert ott a költségek az európainak a kétharmadát teszik ki, és hát Európa a masszív energiaimport miatt nagyon magas árakat kénytelen megfizetni. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy az energiapolitikát hogyan közelítjük meg a jövőben. Az éghajlatvédelem, valamint a széndiokszid kibocsátás szempontjából is, ez utóbbi csökkentenünk kell annak érdekében, hogy az ágazatot támogassuk. A döntő kérdés persze az, hogy az ügyfél az, aki dönt, és amikor terheket hárítunk az ágazatra, akkor eltűnik majd a kontinensről ez az ágazat, és máshová helyezi át a termelést. Ezért nagyon fontos, hogy az ügyfelek vásároljanak olyan termékeket, amelyek környezetbarát előállítással jönnek létre, és ezek olcsóbbak kell, hogy legyenek. Mert csak akkor, hogyha a költségek szempontjából olcsóbbak és környezetbarát módon kerülnek elállításra, akkor vonzóak az ügyfél számára. Indonéziában a Dohaj forduló során a kereskedelmi könnyítéseket most keresztül kell vinnünk. Azt hiszem, hogy a single undertaking fontos, hogy lezáruljon. Számunkra az a lényeg, hogy haladjunk e tekintetben, és az Európából induló exportot javítsuk. Végeredményben arról is van itt most szó, hogy az új e, kutatási keretprogramban, a Horizon 2020-as programban a megfelelő súlypontokat határozzuk meg, hogy ezáltal lehetővé váljon számukra az, hogy a legjobb technológiával, a legjobb minőségű, fenntartható módon előállított termékeket állítjuk elő, amelyek költséghatékonyak az ügyfelek szempontjából is, és így érvényesülhetünk és helytállhatunk a világpiacon. Azt hiszem, hogy az acélipar számára útmutató lehet ez a jelentés, és éppen ezért szeretném, hogy Hédegárt biztos el ez a jelentés, és remélhetőleg el is olvassa majd. Köszönöm. Děkuji. Dále se přihlásil Mr. Prodi. Köszönöm szépen, Prodi úrja. Szó tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos jelentésről van szó, és szeretnék is köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkáért. Ez olyan téma, amivel szerintem még ennél is mélyebben lehetne és kellene is foglalkozni. Az acélipar ugyanis elengedhetetlen fontosságú az európai ipar számára. Ezt az iparágat mindenképpen segítenünk kell, és mindenképpen meg kell tartanunk, hiszen ez egy történelmileg is rendkívül fontos ipari ágazat. Eddig azt hiszem, hogy nem fogtuk fel teljes mértékben, hogy mi történhet akkor, hogyha az acélipar nem kapja meg a megfelelő segítséget, és mindezekre a kockázatokra most rávilágít az előadó ebben a szövegben. Sajnos nem csak mi vagyunk az egyetlenek, akik egyáltalán nem figyelik az acélipar állását, nem nézik azt, hogy az acéliparban a különböző anyagok újra hasznosítása, például a hajók szétszedése után mi történik ezzel az acéllal. És nagyon örülök annak, hogy mindezekre az aspektusokra most rámutatott az előadónk. És nagyon örülök annak, hogy a tavaly Olaszországban elsüllyedt Costa Concordiát most végre egy európai kikötőbe sikerült elvontatni, hogy ott azt megfelelően szétszedjék, és az anyagokat megfelelőképpen újrahasznosítsák. Tehát igazából az acélipar tekintetében számos más iparágat és aspektust is figyelembe kell venni, és itt különösen az, újra felha- az újrahasznosításra szeretnék most utalni. Tehát a kép rendkívül széles, amit figyelembe kell vennünk. Ami pedig az acélgyártást és az acél felhasználást illeti, ezek a kérdések semmiképp sem választhatóak el, például a környezeti kérdésektől és a beruházási kérdésektől. Az acélipar mindenképpen nagyon fontos része, szerves része az európai ipari termelésnek, és ez különösen igaz bizonyos európai országokra, mondjuk Olaszországra. Köszönöm. Köszönöm szépen Prodi úr hozzászólását. Ő volt az utolsó hozzászóló a listámon, ezt a vitát tehát lezárhatjuk. Most meg fogom adni a szót az Európai Bizottság képviselőinek, már ha van itt valaki a bizottság berkein belülről, tessék. Köszönöm szépen, volt már lehetőségünk arra, hogy hozzászóljunk ebben a szakbizottságban, úgyhogy most annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon örülünk ennek a szövegnek. Az Európai Bizottság azt a négy cselekvést maximálisan tudja támogatni, ami itt megjelenítésre került, annak érdekében, hogy az európai acélipar versenyképességét elő tudjuk mozdítani. Természetesen itt a szakbizottsági tagok is hozzászóltak, és ők is elmondták, hogy nem csak a válság miatt van most nehéz helyzetben az európai acélágazat, és mindannyian tudjuk a sajnálatos számokat, hogy hány állás veszett el az acéliparban az elmúlt időszakban. És Európa amely valaha a legnagyobb acéltermelő volt a világon, most a teljes globális termelésnek csak 11%-át képviseli. Kína folyamatosan növekszik, már így is a globális piac 50%-ánál járnak, ráadásul a saját területükön is terjeszkednek, aztán itt vannak a mi szomszédaink is, Ukrajna, Oroszország, aztán Amerikában a palagáz kitermelése ugye csökkentette az energiaárakat, tehát ők is nagyon komoly versenyelőnyhöz jutottak, úgyhogy mindezek ránk negatív hatással vannak. Itt Európában az energiaárak sem megfelelőek, az iparpolitika és a klímapolitika összehangolása sem éppen zöggenőmentes. Tehát ahhoz, hogy a kutatás és fejlesztés, az innováció és a beruházások szempontjából vonzóbb legyen Európa, nagyon sokat kell tennünk ehhez, meg kell teremtenünk azt a keretet, amelyben valóan, valóban fenntarthatóan tud majd továbbfejlődni itt Európában az acélipar. És van még két konkrét pont, amivel kapcsolatban hozzá szeretnék szólni, az egyik Rübig úr megjegyzésére reagálna. Nagyon érdekes és jogos megjegyzést hallhattunk azzal kapcsolatban, hogy megfelelő információt kell eljuttatni a fogyasztókhoz, az acélipar tekintetében. Van egy acélipari cselekvési tervünk, és mi meg, meg szeretnénk teremteni a megfelelő normákat a fenntartható acéltermelés tekintetében. És így a fogyasztók például a különböző acél termékek között különbséget tudnának tenni, hogy mondjuk a Kínából érkező nem feltétlenül fenntartható, míg az Európából érkező igenis fenntartható. A második megjegyzés pedig az újra fel, fel az újrahasznosítás és a másodlagos nyersanyagokra vonatkozik, ezt Prodi úr mondta. A kutatásfejlesztés és az innováció keretein belül az elkövetkezendő két évre nézve nagyon sok cselekvésünk van, tehát 2014-15-re nézve, és ezek a cselekvések az újrahasznosításra fognak majd koncentrálni számos területen, többek között az acélipar területén is. Úgyhogy lesznek lehetőségek arra, hogy az újrahasznosítást előmozdítsuk Európában. Mi úgy gondoljuk, hogy ez valóban nagyon jó, mint ahogy ön is elmondta, a környezet szempontjából is, illetve ez költséghatékony is, ebben még rengeteg lehetőség rejlik. Említette a hajók példáját, amelyeket Európában, vagy Európán, éppen Európán kívül szednek szét, ezzel is egyetértek, ugyanis még ebből is ebben az ágazatban kiegészítő másodlagos nyersanyaghoz lehetne hozzájutni. Tehát itt van ez a négy fontos tengely a szövegben, ezeket egyelőre maximálisan tudjuk támogatni. Vannak még kisebb megjegyzéseink, de hát ezeket azt hiszem nem itt kell elmondanom, ezeket majd írásban közöljük a titkársággal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vidal Quadrasz úrnak visszadom még egyszer a szót, hogyha szeretné lezárni a vitát, újra helyettesítve Gyürk urat parancsoljon. Thank you, Chair. Well, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Tudok szólni Gyürk úr helyett, mert elmondtam azt, amit ő akart elmondani. Most egy kicsit az én észrevételeim már az én személyes észrevételeim lesznek. Nem tudom Gyürk urat bevonni ezekbe a kommentárokba, és természetesen a kommentárjaim spanyol akcentussal lesznek, nem pedig magyarral. Ezzel nem tudok változtatni. Úgy gondolom, hogy Gyürk úrnak a jelentése egy rendkívül jó jelentés. Ő nem tudta ezt elmondani, én mondom el, mert rámutat pontosan azon a kérdésekre, amelyeket önök is említettek a hozzászólásaikban. És nem szabad, hogy ennyi, nagyon pessimisták legyünk, mert az igaz, hogy több ezer munkahely veszett el az elmúlt években a kohászati iparban, Euró, egész Európában, de Európa még mindig a második legnagyobb termelő a világban. Tehát azért ne legyünk önostorozók. Még mindig ö, nagyhatalomnak tekinthetjük Európát az iparágban. Ami a versenyképességet illeti nemzetközi szinten, itt vannak gondok, nagyon komoly gondok, éppen ezért veszítettünk el nagyon sok munkahelyet, mert egyrészt a versenytársainknak olcsóbb energiaáraik vannak, és tiszt, nagy, gyakran tisztességtelen módon kereskednek, nem veszik figyelembe olyan mértékben, mint mi a környezetvédelmi szempontokat, vagy a szociális jogaikat a dolgozóknak. Továbbá vannak egyéb belső problémák is, mint például az áfa kikerülés és egyéb kérdések. Ezek mind nagyon fontosak ezért alakult ki ez a jelenlegi helyzet. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy Gyürk úr a jelentésében a megfelelő dolgokra koncentrál. Mert az energia 40%-át teszi ki az acélipari termékeknek. Tehát nyilvánvaló, hogy oda kell arra figyelnünk, hogy elérhetőbb, kedvezőbb áru energiával rendelkezzünk. Továbbá az innováció, és a kutatás, a fejlesztés ugyancsak alapvetően fontos ebben az ágazatban. Ulfszkok asszony nagyon helyesen és egyértelműen megfogalmazta az európai történelem ezen időszakában. Igaza, hogy a fény az nem északról jön, hanem e, délről, viszont a bölcsesség fénye az északról jön, és ebben nagyon is igaza van nem szabad, hogy pessimisták és melankolikusak legyünk, és boldogtalanok, mindenképpen versenyképesnek kell lenni, lennünk, hogyan új termékekkel, innovációval, hozzáadott értékkel ezen a területen kell lépnünk. És nagyon őszintén én úgy gondolom, hogy a protekcionizmus nem lehet megoldás. A tapasztalat azt mutatja, hogy azon országok, amelyek protekcionisták, azok másoknak kárt okoznak, de leginkább saját maguknak okoznak kárt. Tehát azok a felhívások, hogy protekcionistában kellene fellépni, azok szerintem jó szándékúak ugyan, de ezekre mégsem szabad odafigyelnünk. Versenyképesebbnek kell lennünk, mert hogyha magunkat védelmezzük úgy, ahogy mások, akkor ez azt is jelenti, hogy ezzel elismerjük, hogy mi nem vagyunk versenyképesek. Ez pedig nagyon nagy kárt okozhat az acéliparnak és az európai gazdaságnak összességében. Tehát ezek az én észrevételeim, remélem, hogy Gyürk úr egyet fog velük érteni, és ahogy ő elmondta, tovább kell együtt dolgoznunk ezen a jelentésen, mert ez egy példa arra, hogy Európának hogyan kell reagálnia nagyon sok olyan kihívással, amivel szembesülünk ebben a nehéz válságos időszakban. Elnök. Köszönöm szépen Vidal Quadras úrnak a spanyol-magyar együttműködését azzal, hogy helyettesítette Gyürk urat, és segített abban, hogy meg tudjuk vitatni a napirendnek ezen pontját. Csak tájékoztatásul a módosítók benyújtásának határideje november 13-a dél, ez azt jelenti, hogy nagyon, viszonylag rövid ez a határidő, nem túl sok idő van, hogy benyújtsanak módosító indítványokat. Akkor most pedig folytatjuk a következő ponttal, ez az ötös napi rendő, rendi pont, a hálózat és információbiztonság az egész, Euró, egész unióban, eh, ennek egységes magas, egységesen magas szintje. Ez egy nagyon fontos eh, pont, és mindjárt szeretném Pilar de Castello asszonynak, hogy mutassa be a jelentését. Író. Elnök úr, ma másodszor fogjuk ezt a témát megvitatni, hiszen egyszer már egy eszmecserére sor került. Második alkalommal vitatjuk tehát meg ezt az irányelv tervezetet, amely a bizottságtól származik, és az elnök úr is jelezte, hogy ennek célja számos intézkedés kidolgozása annak érdekében, hogy magas szintű hálózat és információ biztonságot teremtsünk az egész Európai Unióban. Ez egy olyan téma, amely számos olyan témához kapcsolódik, amelynek megvitatása nem csak az Európai Unióban, hanem más fórumokon is folyik mostanában így például a sajtó és a közvélemény is foglalkozik ezen kérdésekkel. Október 14-én volt ugye az első eszmecsere, és akkor felvetettem, hogy a célom felülvizsgálni bizonyos a bizottság javaslatban szereplő aspektusokat, méghozzá két alapelv mentén. Egyfelől a hatékonyság szempontjából, másfelől pedig a bizalom szempontjából. Ami a hatékonyságot illeti, úgy gondolom, hogy ha tényleg magas szintű hálózatbiztonságra törekszünk, akkor először is elemeznünk kell a bizottsági javaslatban olyan aspektusokat, amelyek valójában nem a mi szakbizottságunk kizárólagos hatáskörébe tartoznak, hanem azon másik bizottság hatáskörébe, amely exkluzív hatáskörrel rendelkezik. De számomra fontos volt, hogy mi is kifejtsük véleményünket ebben a, ebben a kérdésben. Gondolok arra, hogy mit is fed le ennek az irányelvnek a hatája. A bizottsági javaslat a kettes mellékletben felvázolja a kötelezettségeket, és ezek kiterjednek az összes internetes hálózati szolgáltatóra. Ez a lista nyitott, és nem különösebben jól definiált. Szerintem ezáltal fennáll annak a veszélye, hogy a közösségi bürokrácia még inkább elburjánzik, és ezáltal nehéz lehet a hatóságoknak a különböző incidensekről a tájékoztatásokat kezelni, a bejelentéseket. Ezeket nehéz lehet a hatóságoknak feldolgozniuk, amennyiben a szolgáltatók mindazok, amelyek az információ és hálózat piacon jelen vannak. nem a kockázat alapján kezelik ezt a helyzetet, és így nem alakul ki egy kétirányú párbeszéd a hatóságok, valamint a piaci szereplők között. Ha egy olyan rendszert akarunk, amely valóban hatékony, akkor ezt nem építhetjük kizárólag a bejelentésekre. Éppen ezért véleményem szerint a követelmények amelyek a negyedik fejezetben találhatóak, azon kritikus szolgáltatásokra kell, hogy összpontosuljanak, amelyek döntő fontosságúak a társadalom jó működése szempontjából energia, szállítás, egészségügy, ellátás, és ez a javaslatom magja, ami a kettes mellékletet illeti, és hogyha vannak olyan ágazatok, amelyek nem szerepelnek ezen kritikus infrastruktúrák között, de a piaci szereplők önkéntesen szeretnének az incidensekről tájékoztatást adni, akkor ezt természetesen megtehetik. De itt kötelezettségekről van szó, nem pedig önkéntes részvételről. Tehát itt a kritikus szolgáltatásokról, a kritikus infrastruktúrákról beszélünk, ami az állami szférát illeti, a közszolgáltatásokat. Egyensúlyt kell teremtenünk a kötelezettségek között, és ez a kötelezettség már most is létezik, mert hogy nyilvános ez a hálózat, és az Európai Parlament szeretné előmozdítani a hatóságok részvételét. Éppen ezért azt várjuk el a hatóságoktól, hogy az összes tájékoztatási kötelezettségnek eleget tegyenek, ugyanakkor a 15-ös cikk értelmében mentességet élvezzenek. Véleményem szerint annak érdekében, hogy növeljük a hatékonyságot, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy egy illetékes hatóság jöjjön létre, amelynek feladata az irányel végrehajtásának nyomon követése. Úgy gondolom, hogy hatékonyabb, hogyha nagyobb rugalmasságot biztosítunk, nem feledkezhetünk meg arról, hogy minden tagállamban van a kiberbiztonságra vonatkozóan egy sajátos stratégia, egy egységes hatóság működik bizonyos országokban máshol ágazati hatóságok működnek, tehát szerintem a legmegfelelőbb a működés szempontjából az, hogyha nem hozunk létre egy újabb hatóságot, hanem horizontális módosítások által egy egységes ügyintézési ablakot teremtünk, egy összekapcsolódási pontot, amelyen keresztül vonulna az információ, és az együttműködési hálózatban a tagállam képviselője lenne az összekötő elem. Az ugye a CERT, a hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító csoport, egy hasonló logikát követnénk. Tudjuk, hogy a tagállamok esetében eltérő ez a struktúra, bizonyos esetekben nyilvános, állami máshol magán jellegű, vannak országok, ahol a kettő ötvöződik van, ahol az egész tagállamra kiterjed, van, ahol regionális, ágazati, természetű, vagy kormányzati, vagy pedig általános jellegű. És a különböző tagállamokban az internetes biztonságra vonatkozó stratégia is eltérő, amikor például ezen certeket irányítják. Eltérő kritériumok érvényesülnek tehát az alapján, hogy a különböző tagállamok mit tartanak, meg, mit tartanak helyén valónak. Nemzetközi szinten különböző hálózatokban, fórumokon egyébként részt vesznek ezen, ezen csoportok. Tehát az előterjesztett módosítók formájában arra törekszem, hogy biztosítsuk, hogy legalább egy ilyen csoport létezzen, amely egy adott ágazaton belül szolgáltatást nyújt, amennyiben itt kritikus fontosságú, létfontosságú szolgáltatásokról van szó. Nem szeretnék belemenni a részletekbe, hiszen a tagállamok különbözőképpen szervezik ezen hálózatokat harmonizációra van szükség azon esetekben, ahol ez nélkülözhetetlen, de a kellő rugalmasságot is biztosítanunk kell az olyan esetekben, ahol működik a rendszer és jól működik a tagállami értékelések alapján. Másodszorban a bizalmat emeltem ki. Nem szeretnék hosszan elidőzni ezen pontnál, hiszen a hatékonyságot már kiemeltem, ami kulcsfontosságú számomra. Van jó néhány aspektus, amelyet figyelembe vettem, mint például a delegált jogi aktusok száma, vagy a magánszektor részvétele, az ellenőrzések, vagy a különböző irányelvek végrehajtása, a közösségi intézmények szerepvállalása, illetve az, hogy az információ áramlása két irányú legyen, az érdekelt ágazatok között, amelyek részvétel egyébként kötelező ebben a tájékoztatásban, és az érintett illetékes hatóságokhoz el kell jusson a megfelelő információ. Tehát az információ csere két oldalú, két irányú kell, hogy legyen. Nem szeretném tovább húzni az időt, mert már elmondtam a lényeget, de szeretném jelezni, hogy a módosításokat és a módosításokat, amelyeket az árnyékmentéstevők is elő terjesztettek, meg fogjuk vitatni az elkövetkező hetek során is, és biztos vagyok abban, hogy a mi szakbizottságunk hozzájárulása nagyon értékes lesz a kollégáim részvételével. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk, Kalen úr, árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondjak Del Castillo asszonynak a rendkívül átfogó jelentésért, és nagyon örömmel látom, hogy azonos irányban gondolkodunk, amikor erről a fontos irányelvről tárgyalunk. Egy dolog van, amit, az, hogy van egy nagyon érdekes megosztás a parlamenti szakbizottságok között, tehát oly módon fogunk együtt dolgozni, ahogy eddig is. Néhány észrevétel van, hogy el fogadjuk azokat a az irányokat, amiket javasolt a jelentés készítője, ami először is az irányelvnek a hatáját életi, Teljes mértékben egyetértek, hogy mindenképpen be kell vonni az közigazgatási szereplőket, és követelményet kell támasztani arra vonatkozóan, hogy a jogsértéseket megfelelően jelentsék. Nem vagyok ugyanakkor abban teljesen bizonyos, hogy a vállalatok ágazat alapján kell, hogy jelentést tegyenek. Például ott vannak a pénzügyi szolgáltatások, ott is felvetedik a kérdés, hogy a fizetési platformokat is bele kell levenni, vagy sem. Hasonló a helyzet, például ott vannak például a cloud számítástechnikai szolgáltatások nyújtóival, és egy kicsit átfogóbb megközelítést is alkalmazhatunk, akkor, amikor az irányelv hatájáról beszélünk. De egyetértek Delkáció Castillo asszony bizonyal, hogy teljesen felesleges lenne arról vár, azt várni, hogy mindenki minden incidenst jelentsen, mert egyszerűen kezelhetetlen helyzetet eredményezne. Második dolog, hogy tisztáznunk kell azt is, hogy milyen, mikor kell egy-egy incidenst jelenteni. Ugyanis vannak olyan tevékenységek, amelyek, amelyek jobban sebezhetőek, és veszélyesebb a helyzet, hogyha foglalkoznak ezzel. Ugyanakkor nem szabad megengedni azt sem, hogy csak statisztikai jelentések legyenek, mint hogyha semmi nem történne. Tehát itt meg kell találni azt a megfogalmazást, hogy kellő időpontban viszont a rendszer ettől ne legyen sérülékenyebb, hogyha például támadás éri ami pedig a jelentéstevést illeti, egy kétirányú információcserét kell megvalósítani, nem csak a vállalatoknak kell jelentést tenniük a megfelelő testületeknek, hanem a testületeknek is, hogy milyen megfelelő intézkedéseket vagy ajánlásokat ö, hoztak. Tehát ez a kommunikáció mindenképpen kétirányú kell, hogy legyen továbbá. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy meg kell erősítenünk és garantálnunk kell, hogy legalább 24-27 olyan csoport legyen, amelyek képesek reagálni a ö, különböző eseményekre. Egyetértek az egyetlen kontaktpont kérdésével is az incidensek tekintetében, Természetesen ideálisan az lenne a legjobb, hogyha az egész Európai Unióra csak egy kontaktpont lenne, de hát ez sajnálatos módon ebben a szakaszban még nem lehetséges. Ez azt jelenti, hogy minden ország tagállamban kell, hogy legyen egy kontaktpont. Esetleg azra gondolhatnénk, hogyha az egyik országban ö, egy más intézménye a felelős, mint a többi országban, akkor ez egy egészen más megközelítést jelent. Tehát legalább azonos kultúrájú intézmény kellene, hogy foglalkozzon az adott incidensekkel. Következőként szeretném megemlíteni annak szükségességét, hogy esetleg be kellene venni egy megfogalmazást arról is, hogy nemzet, nyitott nemzetközi sztenderdekre van szükség biztonsági vonatkozásában. Használhatjuk itten a Szenelák jó példáját például, és a minimális nyílt sztenderdeket és külön a kis és közepes vállalatoknak is nagyon jó lenne, hogyha lennének külön ajánlások. És végezetül szeretnék szólni arról, hogy természetesen ez az irányelv nem szabad, hogy beleütközön abba azon követelményekbe, amik már megvannak, például a személyi adatok kezelésével kapcsolatban, illetve amíg a Telekom csomagban már megfogalmazásra került az incidensek jelentésével kapcsolatban, és azonos feltételeket kell, hogy teremtsen minden olyan vállalatnak, amely ezen a területen tevékenykedik. Elnök, köszönöm szépen. Következő árnyék jelentéstevő Kreutzmann úr. De ezt megelőzően szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy hogy három percben kell, hogy korlátozzam a hozzászólásaikat, tehát három perc. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Miután az IMCO bizottságban már a módosítók is elkészültek, itt az ideje annak, hogy mi is foglalkozzunk ezzel, és megpróbáljuk befolyásolni ezt a döntéshozatali folyamatot, még akkor is csak, hogyha csak bizonyos kevés területen van befolyásunk. Köszönöm Del Castillo asszonynak azt az előzetes munkát, ez egy jó alapot szolgáltat a további vitához. Mivel számos esetben osztom az előadó nézeteit, ezért szeretnék csak néhány pont kapcsán a részletekbe menni. A hatállyal és a definíciókkal kapcsolatos pontok üdvözlendőek. Az összes internetes szereplő befonása, ahogyan azt a bizottság javasolja, szerintem túllő a célon. Azon ágazatokra kellene összpontosítanunk, amelyek kritikus fontosságúak. Például egy szociális hálózat szempontjából, a szolgáltató szempontjából költséges lehet egyfajta incidens, de például az energiaellátás vagy a közlekedés esetén már nem ugyanez a helyzet. Hogyha a személyes adatok érintettek, akkor a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések kell, hogy érvényesüljenek. Schwabi kollega az IMCO-ban azt javasolta, hogy több illetékességet biztosítsunk, ugyanakkor jobb koordinációra van szükség európai szinten, annak érdekében, hogy egy egységes kapcsolattartó pontot határozzunk meg. Az információ cseréhez a tagállamokban nem szabad mindent a fejeteteire állítani a tagállamokban egyik napról a másikra. Fontos, hogy a kockázatok és az incidensek definíciói pontosak legyenek. A delegált jogi aktusok nem feltétlenül szükségesek. Az előírásokat be kell tartaniuk a vállalkozásoknak, és véleményem szerint arányosak kell, hogy legyenek a rendelkezések, az illetékes hatóságok számára adhok jelleggel kell, hogy alkalmazhatóak legyenek. Az ágazat közti együttműködést is elő kell mozdítanunk. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások, ha jelzik az incidenseket, nem szabad, hogy extra büntetésben részesüljenek és extra terheket rójuk rájunk. a vállalatok szempontjából ezen incidensek komoly hatást válthatnak ki, ennek pénzügyi kihatása is lehet. Az információ áramlás nem szabad, hogy egyirányú utca legyen, tehát nem csak a vállalat kell, hogy az információt eljutassa a hatósághoz, hanem visszajelzést is kell, hogy kapjon. Szerintem jó úton haladunk, és örömmel nézek az előadóval a további együttműködés elébe. Köszönöm. Děkuji. Další paní Andes Dotr. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Anders Dotter asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm kollégák. Szeretnék természetesen köszönetet mondani Del Castillo asszonynak ezért a tényleg átfogó szövegért. Én már elmondtam, hogy nem értek egyet ezzel az irányelvel az elmúlt üléseken, ami a tagállami fellépéseket illeti az internetes biztonság érdekében. Az egyértelmű, hogy meg kell néznünk, hogy milyen gazdasági és társadalmi jövőt szeretnénk, de hogyha mindent alávetünk a kat katonai és biztonsági elképzeléseknek, akkor ez a jövő nem fog megfelelőképpen megvalósulni. És ez valóban nagyon fontos aggály. Ugyanis olyan ipart hoztak létre, amelyben megbízhatatlanná vált az internet. És az Európai Parlamentnek igenis fel kellene lépnie ez ellen, ez nem feltétlenül tagállami politika. Számomra igenis nagyon fontos az Európai Béke projekt. Elég ránéztünk a jelenlegi internetes helyzetre, és látjuk, hogy mennyire fontos. Azok, akik annyi idősek, mint én vagy fiatalabbak, nem emlékeznek egyáltalán a hidegháborúra, és nem is értik, hogy miről szól ez az egész BKE-projekt. A parlament alelnöke nagyon fontos munkát végzett az átláthatósággal kapcsolatban, és ebből a kutatásból is kiderült, hogy általában a polgárok egyre kevésbé bíznak Európában, és az én korosztályom egyáltalán nem érti, hogy mire jó Európa. Tehát, hogyha Európát szeretnénk újra megfelelővé tenni, bizalommal ellátni, akkor az internetet is ugyanilyen biztonságos területté kell tenni. Hiszen nem lehet egy ilyen bizonytalan jövőben bízni, nem lehet egy ilyen bizonyla, bizonytalan jövőben építkezni, nem lehet olyan világban élni, ahol mindenki mindenki után kémkedik, és akármilyen operatív vagy információs rendszerbe nagyjából bárki belenézhet. Erre nem lehet jövőt építeni. És ott van az a rengeteg úgymond nagyon fontos ember a kormányban, akik egyszerűen nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Igenis, vannak olyan szájber bűnözők, igenis vannak olyan fenyegetettségek, amiket sokkal jobban figyelembe kellene venni. Ami az egységes kontaktpontokat illeti, illetve a tagállami védelmi minisztériumok együttműködését, hát nálunk úgy tűnik, hogy Svédországban ezt az egész felelősséget átadták a katonai köröknek, hogy majd ők megépítik ezt a megfelelő bizalmat, csak hogy senki sem szeretne olyan jövőre építkezni, ahol az internet nem megfelelő, és ahol az információk bárhová kiszivároghatnak. A legutóbbi ülésem egy kollégánk elmondta, hogy a vertikális és horizontális átláthatóság mennyire fontos a biztonság, illetve a bizonytalanság szempontjából. Tehát most a bizalomépítés szempontjából különösen fontosnak találom az átláthatóságot. Aztán itt van ez a bizottsági kezdeményezés, és a bizottsági kezdeményezéssel kapcsolatban azt mondta egy biztonsági szakértő, hogy kifejezetten toxikus, sőt veszélyes, de a bizottság úgy tűnik, hogy még ezek után sem szeretne változtatni ezen a közleményen, sem pedig az irányelven. Hogyha megnézzük, hogy milyen komoly nyomás nehezedik most a hálózatüzemeltetők hátára a különböző katonai körökből, már akkor is láthatjuk, hogy mennyire fontos ez a probléma. Elég megnéznünk a legutóbbi idők incidenseit, és látjuk, hogy mennyire jelentős ez a probléma. Tényleg hogyan lehetséges az, hogy ezeknek az adatoknak a kezelését elfogadjuk úgy, ahogy van, pedig látjuk, hogy ez kiszolgáltatottá teszi a fogyasztókat és a vállalkozásokat, és ez elég bizarr, sőt, elég ironikus ugyanis azok az adatkezelők, akik felelősek ezekért az incidensekért, továbbra is tulajdonképpen rábólintanak ezekre a problémákra, mert ez csak azt teszi lehetővé számukra, hogy továbbfejleszték az iparágat, és ezek az ügynökségek, hogyha nem megbízhatóak, akkor utána oda jutunk el, hogy végül is csak segítséget nyújtanak ahhoz, hogy olyanok hozzáférjenek ezekhez az információkhoz, akiknek nem kellene ezekhez hozzáférniük. Úgyhogy a probléma valójában az, hogy így nem lehet biztonságos jövőt építeni. Egyébként semmilyen eredményre nem jutunk, és ez, ez mindenképpen fájdalmas számomra, mint fiatal európai polgárra nézve. Děkuji dále se stínových zpravodajů. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólást. Vicky Ford következik, a negyedik árnyékunk, tessék. Sorry? Ford. I'm sorry. This couldn't work out with you're, you're pretty, Roger, but not that pretty. um, I'd like to thank Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, aki remek munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan ágazatok, ahol az információs technológiák biztonságossága kulcsfontosságú. És hát itt Európában is vannak érdekes példák, sőt, elég ijesztő példák, mondjuk a közlekedési adatok bűnügyi felhasználásával kapcsolatban úgyhogy jó lenne, hogyha mindezeket az adathekkeléseket meg tudnánk állítani. Úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon jó munkát végzett az előadó. Először is megnézte azokat az ágazatokat, amelyeket véleménye szerint le kellene fednünk, és itt így specifikus lebontást találhatunk. És akkor most szeretnénk elmondani még néhány megjegyzést. A hetes cikkben lehet, hogy fordítási hiba van, az angol azt mondja, hogy minden egyes ágazatban szükség lenne egy specifikus kutatásra vagy felmérésre. Itt valószínűleg arra gondolnak, hogy a tagállamoknak kellene megválasztaniuk, hogy milyen területeken kívánja ezeket a tevékenységeket elvégezni. Tehát itt egy kicsit pontosítani kellene a megfogalmazást. Aztán az Európol szerepénél Hogyha jól értem, az europolos kommunikáció a nemzeti bűnüldözési hatóságokon keresztül történik, tehát hozzájuk kerülnek az adatok, illetve a, a nemzeti bűnüldöző intézmények kereshetik meg az Európolt. Pilar, ez így van? Nyilván nem szeretnénk, hogy az európolos információk szélesebb körbe is kikerülhetnének, mint a bűnüldözésben dolgozó tisztviselők körei. Ami a delegált aktusok kontra végrehajtási aktusokat illeti, hogy ugye a delegáltakból ki kellene venni, és ezeket végrehajtási aktusokra kellene tenni. Szerintem túl sok delegált aktus van. Itt ugye a végrehajtási kérdések nagyon érzékenyek, úgyhogy sokkal egyértelműben kellene fogalmaznunk, hogy milyen döntéseket hozunk meg mi, és milyen döntéseket kívánunk delegálni. Szerintem nagyon sok delegálás nem jó, mert ez mindenképpen veszélyezteti az átláthatóságot. Aztán a 14. cikkben a tagállami kötelezettségekről beszélünk, Tudom, hogy ez imkós előadó azt mondta, hogy a közhatóságok, public authorities kerüljön ki a szövegből, és csak a piaci szereplők, market operators maradjon a szövegben. Tehát, hogy a jelentéstétel csak a piaci szereplőkre vonatkozik, független attól, hogy ezek magán vagy közvállalkozások. Ezzel kapcsolatban egy konkrét módosító indítványt is be fogok majd nyújtani. Aztán a 14-esben elmondjuk, hogy mit tehet meg egy tagállam és mit nem. Itt ugye a tájékoztatásról van szó, és az ezzel kapcsolatos mechanizmusokról, a tájékoztatási mechanizmusról, de hát azt természetesen mi nem tudjuk garantálni, hogy a piaci szereplők mindenképpen megfelelnek-e majd ezeknek a tájékoztatási kötelezettségeknek. Tehát, hogy előírni lehet, de ezt biztosítani nem lehet, itt is kicsit pontosabban kellene fogalmazni. Aztán a 16-osnál a normásításról esik szó. Tehát mi történik, hogyha különböző tagállamok, illetve hát különböző régiók más jelentéstételi normákkal dolgoznak, akkor ezeket hogyan lehet összehasonlítani, illetve hogyan lehet átvenni más területről érkezett adatokat, hogyha más tájékoztatási normákkal dolgozunk. Ezt is ki kellene javítani a szövegben, de egyébként úgy gondolom, hogy a szöveg jó, és hát csak néhány kisebb módosító indítványt fogunk benyújtani, és várjuk a további együttműködést. Köszönöm szépen! Nézzük, hogy ki szeretne még hozzászólni. Páncakolász úr az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném először is én is elmondani, hogy nagyon komoly munkát végzett az előadó és a bizottság is. Október 14-én foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel. Akkor úgy tűnt, hogy egy kicsit közelebb jutottunk a kompromisszumhoz, de hát a bizottság javaslata még így is egy meglehetősen hatékonytalan és szétaprózódott szöveg. A bizottság bürokráciája érződik ezen a szövegen, és úgy tűnik, mintha minden biztos csak azon dolgozna, hogy bizonyos területeket megkaparintson magának, mint hogyha a szájberbiztonság nem olyan kérdés lenne, ami általános európai megoldásokért kiállt, és mint hogyha a biztonságos információs csatornák nem lennének ugyanolyan fontosak mindenki számára itt Európában. Az elmúlt hónapban két igen magas szintű támadás is történt, és hát elvileg úgy gondoltuk volna, hogy akiket megtámadnak, azoknak meg kellett volna tudniuk védeni magukat, de ez nem így történt, és ezeket az ügyeket nem szabad egymástól elkülönülő nemzeti esetnek tekinteni, ugyanis két millió embert érintett a vodafonos német eset, az adatlopás esete. Az amerikai eset pedig 38 millió fogyasztót érintett, köztük nagyon sok európai is volt. Ami a hackereket illeti, az eredeti programozási kódhoz jutottak hozzá, amely az elkövetkezendő hónapokban lehetővé tette számukra, hogy masszív és kiterjedt támadásokat indítsanak. Egy ilyen helyzetben azok a megoldások, amiket a bizottság javasol, azok talán a bizottság érdekeit képviselik, és néhány erős tagállam számára megfelelőek, amelyeknek megvannak a saját erős védelmi mechanizmusai, ezeknek az országoknak megfelelnek. De bármilyen szakértőt megkérdeznek, mindenki azt fogja mondani, hogy egy számítógépes rendszer biztonsága egyenlő a leggyengébb láncszem biztonsági szintjével. Tehát összességében együtt kell megvédenünk az európai rendszereket, amihez európai együttműködés szükséges, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket a gazdaság tekintetében elkövettünk. És szeretném még azt is elmondani, hogy az EU Search és egyéb adhok rendszerek, vagy az ENISA sokkal erősebb koordinációs szerepet kellene, hogy játszon, annak érdekében, hogy a kritikai fontosságú infrastruktúrákat meg tudjuk védeni. De Castillo asszony egyébként már önmaga is sok esetben javította a saját szövegén, ezek nagyon jó javítások. Nekem is vannak módosító indítványaim, remélem, hogy ezeket is el tudják majd fogadni, és hogy nem kerülünk hirtelen olyan helyzetbe, hogy ezek az internetes fenyegetettségek meg fogják akadályozni a gazdaság megfelelő működését. Köszönöm. Helmer úr parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, én de nyilvánvalóan szeretnék válaszolni jelentés készítőjének, de mielőtt ezt megtenném, szeretnék egy gondolatot felvetni, a hosszú hozzászólást követően. Van egy mondáshoz az hazámban, azért mert valaki paranoiában szenvedik, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem fogják ö, megfogni önt. Ezt szeretném elmondani a jelentés készítőnek, a munkájával köszönetet kifejezni, és szeretnék hangsúlyozni egy pontot, amit ő is elmondott, hogy jobban szeretné az együttműködést a meglévő nemzeti hatóságok között, ha jól, mint az, hogy egy új hatóságot hozzunk létre európai szinten. Az én hazámban a miniszterelnökünk volt John Major, akit, hogyha ő valami olyasmit mondott annak idején, hogyha ö, több a bürokrata a válasz, akkor rossz volt a feltett kérdés. Nekem teljesen világosnak tűnik, hogy az együttműködés a nemzetközi hatóságok között és a hálózati kapcsolat közöttük az sokkal olcsóbb és rugalmasabb lenne, mint hogyha egy újabb bürokráciát hozunk létre. Úgyhogy én mindenképpen ezt az aspektus szeretném támogatni a jelentés készítő által felvetettek közül. Elnök. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy van-e hozzáfűzni valója a bizottsági a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és jó napot kívánok mindenkinek. Giuseppe Monténak hívnak, és a biztonsági részlegnek vagyok a felelőse a bizottságban. Köszönetet mondanék a rendkívül jó jelentésért, ami azt mutatja, hogy nagyon jól érti a szándékainkat, és hogy milyen észszerűség húzódik meg a javaslatok mögött nagyon is hasonlóan gondolkodunk, és úgy vélem, hogy a jelentés önmagában számos olyan ötletet tartalmaz, ami segíthet bennünket abban, hogy megoldjunk bizonyos nehéz feladatokat a tanácson belül. Itt gondolok kifejezetten arra, hogy semmi nem akadályozza azt, hogy több mint egy nemzeti hatóság legyen. Mi azt szeretnénk, és kapcsolatban álltunk azra, hogy egy kontaktpont legyen, ami segíti az információ megosztását és az együttműködést európai szinten. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a milyen típusú információt kell megosztani. Itten a nem bizalmas információkról van szó, és ez mindenképpen egy nagyon érzékeny kérdés. Úgy gondoljuk, hogy a javasolt szabályok és módosítások, illetve az incidenseknek a nyilvánosságra hozását is meg kell fontolni, de prima facie mindenképpen ez egy nagyon érzékeny kérdés. Egy másik pont Helmark úrnak válaszként. Én attól tartok, hogy itt egy félreértés van, mert mi nem javasoljuk azt, hogy új hatóság jöjjön létre. Mi egy együttműködési mechanizmust javaslunk. Eleve elvettettük azt, hogy egy új NIS hatóság jöjjön létre az információbiztonság érdekében Európában. Tehát egy együttműködési mechanizmus létrehozásán dolgozunk, amely összefogná a jelenlegi létező hatóságokat és az újonnan majd létrejövőket, mert vannak olyan tagállamok is, ahol még nincs is ilyen hatóság, és mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy ez feleljen a... Van egy pont, amelyik sajnos a, nem látjuk igazán az, az incidens kezelésének a megoldásait, illetve a kockázatkezelést, az incidensek jelentésének követelményei sem világosak. A jelentéstevő azt javasolja, hogy korlátozzuk a hatályt, és az úgynevezett ö, internet ö, környezet legyen. De vannak olyan internetes vállalatok, amelyek kulcs szerepet játszanak a digitális agenda teljesítésében, és hiba lenne ö, ez a megközelítés több ok miatt is. Először is, mert ezek a vállalatok valóban létfontosságú szerepet játszanak a digitális agendában. Nagyon komoly kommunikációs szolgáltatásokat nyújtanak, nagy az verseny közöttük, és különböző tartalom megosztó platformokat kínálnak, kutató, illetve kereső rendszereket. Ezért ez nagyon fontos a digitális korszakban és ugyanakkor ők vannak a központjában az, az elektronikus világnak. És ezek nagyon fontosak a biztonsági szempontból és az internet működése szempontjából egyaránt. Van egy pont, ami már említésre került, az azonos feltételek, a 13a pont értelmében, ami a telekommunikációs keret irányelv, a hagyományos üzemeltetők és szolgáltatók vannak különböző követelmények, amiknek meg kell felelniük, és van nekik előírás az incidens jelentésekre is. aki pedig belép a hagyományos idő, piacra, és a, aki még nem, és a amelyek nem európai székhelyűek, itt elsősorban amerikai vállalatokról van szó. Szerintem e, itt elmulasztanánk, és e, hogyha nem e, szabályoznánk a, ezekben az esetekben is a e, kockázatkezelést. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy egyenlőek legyenek a feltételek, akkor ezen vállalatok számára is szabályozást kell létrehoznunk. És e, a kockázat az az, hogy egyébként, hogyha korlátozzuk a kockázat kezelés hatáját, akkor ez az irányelv nagyon gyorsan idejét múltá válna, azt követően, hogy hatályba lép. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Mivel az idő jó részét felhasználtuk már, csak néhány észrevitelt szeretnék tenni. Először is szeretnék az összes árnyékmentéstevőnek a hozzászólásáért köszönetet mondani, valamint az együttműködési készségéért. Azt hiszem, hogy az összes, gyakorlatilag az összes hozzászólásból ez derült ki, és még ha nagy volt a távolság, azt hiszem, hogy annak ellenére közeledhetünk egymáshoz, majd ha sor kerül a módosítók előterjesztésére, de azt hiszem általánosságban elmondhatjuk, hogy kellően konvergensek az álláspontok, és ugyanabba az irányba mutatnak, így előreláthatólag egy kitűnő munkát tud végezni a bizottságunk ezen irányelv javaslattal kapcsolatban. Nem szeretnék kitérni az összes hozzászólásra, mert azt hiszem, hogy nagyon sok időt venne ez igénybe, de jó néhány kérdés kapcsán azt hiszem arról van szó, hogy üljünk le együtt, és megvitassuk azt, hogy hogyan értelmezzük a kérdéseket. Ez alapján megállapodásra juthatunk. Más esetekben pedig közeledhetjük az álláspontokat, és egy közös nevezőt kereshetünk, még ha nem is értünk száz százalékban egyet. És arra vonatkozóan, amit most a bizottság mondott, szeretnék megköszönni az Európai Bizottságnak ezt a javaslatát. Úgy gondolom, hogy felelősséget vállalt, felvállalt ezt a kihívást. Itt mind új kihívásokról van szó ha például az energiaágazatot megnézzük, vagy az egészségügy ágazatát, vagy olyan ágazatokat, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a hálózatokhoz, ezek lehetnek úgynevezett régi témák is, de a kihívások más természetűek. Itt új területre lépünk, ismeretlen területre, tehát a javaslatok mindig azt jelentik, hogy fel kell tárjuk a lehetőségeket, és szembe kell néznünk a kihívásokkal. Köszönöm tehát az Európai Bizottságnak ezt a, ezt a javaslatot, amely végeredményben új kérdéseket ölel fel. Két dolgot szeretnék még megjegyezni. Szerintem érdemes rám kiemelni ezt a bizottság hozzászólásából. Egyfelől a bizottság ugye nem tesz javaslatot egy európai hatóságra vonatkozóan valóban, amit azonban javasol a bizottság az az, hogy jöjjön létre egy egységes hatóság az összes tagállamban. Én pedig azt vetettem fel, hogy tekintettel arra, hogy mennyire sokrétű a hálózat biztonság kérdésköre a tagállamokban, érdemes volna tiszteletben tartanunk ezt a sokszínűséget és a rugalmasságot, és egységes kapcsolattartó pontok felé mozduljunk el, ugyan a bizottság is azt említette. És amit szintén érdekesnek tartok a vita szempontjából az, hogy ki vegyen részt ebben. Ki az, akit felelősség illet meg, ki az, aki kellő felelősséget visel, mely ágazatok azok, amelyek részt kell vegyenek ebben? Az úgynevezett internetes vállalatok? Vagy a hardware vállalatok, a szoftver vállalatok, amelyek egyébként a bizottság javaslatban nem szerepelnek. És vannak olyan ágazatok, amelyeket szeretnének bevonni, mert az ő felelősségük például a hálózatokkal kapcsolatos incidensek szempontjából, a zavarok szempontjából gyengíti a szolgáltatókat a távközlési vállalatokat. Tehát egyértelmű, hogy számos kérdésben, amikor a magasabb hálózat, a lehető legnagyobb hálózatbiztonságról akarunk beszélni, fel kell vetnünk az alapvető kérdéseket, és szerintem az egyszerűséget és a lényeget kell szem előtt tartanunk, a kritikus infrastruktúrákat, szerintem ez kell, hogy a figyelem középpontjába kerüljön, ez egy óriási lépés lenne egyébként, és majd meglátjuk, hogy, hogy alakul az irányelv. Láthatjuk, hogy ha ezen ágazatok hatékonyságát tartjuk szem előtt, vagy például a bizalom kérdését, a két irányú információ cserét, vagy a rugalmasságot, amikor a különböző nemzeti szervezeti formákat tiszteletben akarjuk tartani. Nos, mindezen elemek következetesek kell, hogy legyenek, és előre mutat mindez. Szerintem az a lépés, amelyet ma meg kell tennünk, figyelembe kell vegye ezen követelményeket, amelyeket felvetettem, és azt hiszem, hogy általánosságban elmondhatjuk, hogy messze menőleg egyetértünk ezen a spektusokban, ahogyan a hozzászólásokból ez kiderült, de nagyon sok munka vár még ránk, és minden bizonyal sokat javíthatunk még ezen a javaslaton, amelyet előterjesztettem. Köszönöm. Köszönöm szépen. ezen napi rendi ponttal kapcsolatban a záró jelentés megjegyzéseket. Szeretném megjegyezni még, hogy november 12 déli 12 óra módosítók beterjesztésének határ ideje. Most pedig a hatos pontra térünk át. A nagysebességű elektronikus hírközlő hálózatok képítési költségeinek csökkentésére nyúló intézkedések. Szeretném megadni a szót az előadónak, Herzog Elitnek. thank you, Chairman. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kedves kollégák. Tehát végül is eljutottunk oda, hogy az én jelentésemet is megvitassuk. A nagysebességű elektronikus eh, hírközlőhálózatok költségeiről van eh, szó. Ez eh, fontos, hogy megoldást találjunk, megoldást keresünk, hogy elérjük a digitális infrastruktúrát mindenki számára. Hogyan érhető ez ez? Meg kell nézni a szinergiákat, az együttműködési lehetőségeket, és a szűk keresztmetszeteket meg kell szüntetnünk, a bizottsági javaslat az az, hogy fokozzuk az együttműködést, csökkentsük az adminisztrációt, azzal, hogy könnyítjük az engedélyezési eljárást, és meg felhasználjuk a már meglévő infrastruktúrákat. Hogyha megnézzük például a londoni metró esetét, vagy a portugál vasutat, vagy a spanyol szennyvízrendszert, vagy Dánia, vagy a saját hazámat is, akkor az, amit javasol a bizottság, az a legjobb példáknak a kiválogatása és ezekre lehetne építeni. Szerintem nagyon fontos megemlíteni, hogy mindenképpen megoldást kell keresnünk, méghozzá olyat, amelyik viszonylag gyors megoldás, mert nem tudjuk megmagyarázni az európai állampolgároknak, különösen azoknak nem, akik vidéken élnek, hogy miért nem tudunk nekik is digitális infrastruktúrát biztosítani figyelembe véve a korábbi vitákat, szerintem érdemes azt is kimondani, hogy a vidéki állampolgároknak is igenis joguk van, hogy ők is részt vegyenek ezen vitákban, és a digitális biztonsági kérdés persze csak akkor érdekli őket, hogyha digitális hozzáférésük valami még van, egyes állampolgárok esetében nem valósult meg Európa nem eh, lehet versenyképesebb abban az esetben, hogyha képtelen ezt a problémát megoldani. Ahogy látok a éves pénzügyi keretben, a, a digitális infrastruktúrára szánt pénz meglehetősen korlátozott, és nem igazán kínál eh, jó megoldásokat. Ezért örülök néhány módosító indítványnak, amik beérkeztek, bár az is meglepett, hogy milyen gyakran történik meg az, hogy nagyon különböző politikai frakciókat, véleményeket képviselő kollégák nagyon hasonló javaslatokat terjesztenek elő. Az egyik nagy csoportja a módosítóknak az az, hogy legyen egy irányelv vagy egy szabályozás, még mindig nem vagyok meggyőződve arról, hogy az irányelv az miért lenne egy gyorsabb megoldás az európaiak számára, mint egy kisebb szabályozás nagyobb rugalmassággal, ami a tagállamoknak lehetővé tenni a szuverén, szuverén fellépést, és nem tudnák, eh, nem tudják ezt megkerülni egy későbbi irányelv megvalósításával. Tehát a kérdésem, hogy miért gondolják a kollégák, hogy a legjobb és leggyorsabb megoldás az irányelv, eh, szemben más szabályozási lehetőséggel. Egyetértek a bizottság véleményével, hogy eh, inkább rendeletre van szükség, és a különböző politikai frakciókon belül különböző vélemények lét léteznek. A, külön, a kompromisszumos megoldások keretében pedig próbálom a megoldást keresni. Nagyon sok módosító érkezett a részleges kizárással, tehát hogy melyek azok az infrastruktúrák, amelyeket ki kellene zárni, és miért. És itt megint csak szeretném megérteni, vagy jobban megérteni, hogy a részleges kizárás az miért lenne jó? Van, nagyon különböző tagállami eh, gyakorlatok vannak, és ezek azt mutatják, hogy a legjobb megoldások, hogy az infrastruktúrában mindig a szinergiát akkor lehet elérni, hogyha együtt lépünk fel. Különösen szeretném hangsúlyozni azokat a módosításokat, amelyek a biztonsági kérdésekkel ö, foglalkoznak. Üdvözlöm az összes olyan javaslatot, ami nagyobb biztonságot irányoz elő, de csak azokat a jónak, amelyek a biztonságokkal támogatják, viszont ugyanakkor nem akarják tönkretenni a bizottsági javaslatot. Tehát minden, ami a javaslat, a szinergia, az együttműködés irányába, nagyobb biztonság irányába hat, az mind rendben van, de hogyha olyan biztonságról van szó, ami már magát a projektnek a végét is jelenti, azokat nem támogatom. Azt hiszem, hogy nagyon fontos megemlíteni, hogy mi a ö, nagysebességnek a meghatározása. Ez volt az egyik legnehezebb kérdés, hogy ezt eldöntsük. Azért is, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy a nagysebességet kell megfogalmazni. A nagysebesség is változik, ami tegnap még nagysebesség volt, ma már lassú sebesség, egyszerűen azért, mert fejlődés megy végbe. Fontos azt látni, hogy az elkövetkezendő néhány évre, amit előirányozzunk, fontos, hogy együttműködjünk, és elérjük a megvalósítandó célokat Valószínű, hogy a 30 és a 100 megabájt között kellene legyen ez a de nagyon nagy mértékben egyetértek Hökmán úrral és a saját véleményemmel is, hogy ez a sebesség valószínűleg nagyon gyorsan fog emelkedni, és fontos, hogy a 30-100 megabites lehetőséget megvizsgáljuk, úgyhogy amikor majd felülvizsgáljuk a szabályozást, akkor tovább tudjunk lépni a 100 megabajtos megoldás, tehát a 100 és az 1 gigabyte között változtatni lehessen majd. De nagyon sok olyan európai hely van, ahol még a 30 is kihívás, tehát talán egy kicsit túl előbb vagyunk, és hát hogyha valaki gyorsabbat szeretne, miért ne, de az lenne jó, hogyha legalább mindenki elérné a, a minimumot. Én ezt javaslom erre az ügyre. Nagyon sok vita volt arról is, hogy milyen feltételei vannak az együttműködésnek. Azonban úgy vélem, hogy ennek a szabályozásnak nem az a célja, hogy a tárgyalásokat kiváltsa a szereplők között. Továbbra is van lehetőség arra, hogy megoldást keressenek, vagy adott esetben nem működjenek együtt, hogyha nem találnak közös platformot és kölcsönös előnyöket. Tehát az együttműködési feltételek nem ö, általunk kell, hogy megoldást találjanak. Ez az én véleményem, de ez megint csak olyan dolog, amiről még később tárgyalhatunk. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy nagyon örültem, hogy Barroso úr, a bizottság elnöke levél, levélel fordult a tanácshoz, és örülök annak, hogy a tanács és végül elkötelezettnek mutatkozott a digitális belső piac mellett, és a digitális infrastruktúra mellett. Tehát szerintem reményünk lehet arra, hogy ez a munka még ebben a jogalkotási időszakban meghozza gyümölcseit, és árnyéklentés tevő kollégáimmal igyekszünk megoldásokat találni a különböző problémákra. Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációt. Hökmárk úr, mint árnyékjelentéstevő az első a listán. Elnök úr, köszönöm szépen. Örülök, hogy ott ül az elnöki pulpituson. Úgyhogy örülök, hogy itt van, és természetesen örülök annak is, hogy Herzog asszony elkészítette ezt a szöveget, és köszönjük a bemutatást is. Nyilván az alapelvekben maximálisan egyetértünk, a cél az, hogy a kapacitást és a lehetőségeket növelni tudjuk. És ebben a tekintetben egyértelmű, hogy be kell egyeznünk abban, hogy 2020-ra a gyors sebességű internetkapcsolat megvalósuljon. Ez valószínűleg nem is a 30-100 megás kategóriába fog tartozni, hanem a jövőbeli kihívások, a holnap kihívásai még ennél is sokkal magasabbra mutatnak majd. Európának mindenképpen vezető szerepet kell ebben játszania, egyértelműnek kell lennünk abban, hogy a magassebességű internet nagyon fontos hercogasszony jelentése jó lehetőség arra, hogy a régi célkitűzéseket magunk mögött hagyjuk, és valóban modern célkitűzéseket valósítsunk meg. Amikor ugye a széles sávról beszélünk, akkor nyilván a technológiai semlegességet is biztosítanunk kell a fix és a mobil adatátadást kell majd kombinálni. Nyilván a mobil egyre inkább elterjedt, és annál függetlenebbek vagyunk, minél jobban ki tudjuk használni a mobilban rejlő lehetőségeket. Ez mindenképpen olyan téma, amit még meg kell vitatnunk. Azt tudom, hogy itt itt a szakbizottsági képviselők között a legtöbben úgy gondolják, hogy irányelvre lenne szükség, és azzal kapcsolatban is szeretnék hozzászólni, hogy ez miért van így. Hogyha megnézzük a széles sáv elterjedtségét, akkor azt látjuk, hogy ez a tagállamok feladata, és nem pedig az Európai Unió feladata. Ez a különböző IT vállalatok, önkormányzatok és lakhatással foglalkozó szervek feladata, a tagállamokon belül, és a felelősség is ott rejlik. A mi célkitűzésünk az kell, hogy legyen, hogy nem apró részletekben elveszve próbálunk szabályozni. Ugyanis minden egyes tagállamban más és más a helyzet. Mások a távolságok, más a földrajz, más az éghajlat, és mások a lehetőségek, és mások a jogszabályok is, tehát mások a jogszabályok által megnyitott lehetőségek is hogy a végrehajtást hogyan oldják meg a tagállamok, azt tényleg a tagállamokra kell hagyni. Tehát nagyon sok oka van annak, hogy itt az irányelv lenne a megfelelő. A gyors megvalósítást természetesen nem fogjuk szem elől veszíteni, de a megvalósításnak különbözőnek kell lennie a különböző tagállamokban. Tehát még egyszer mondom, hogy a célkitűzés azonos, de a megvalósítás módja különböző kell, hogy legyen a tagállamokban. Tehát azt kell elérnünk, hogy a tagállamokat segítsük abban, hogy kifejthessék a megfelelő erőfeszítéseket, hogy a társaságok, a különböző gazdasági szereplők, önkormányzatok a létező lehetőségeket maximálisan ki tudják használni, és a jogszabályoknak is meg tudjanak felelni. Például a víz elosztásával kapcsolatban láttuk már a felverülő problémákat, láttuk, hogy milyen olyan jogi rendszerek voltak, amiket figyelembe kellett venni, vagy amelyek akadályozták esetleg a megfelelő vízelosztást, és most itt az internet esetében a lehető legegyértelműbb célkitűzéseket kell megfogalmaznunk. És van egy fontos példa is, amit részletesebben meg kell néznünk. Ez például a címkézéssel kapcsolatos kérdés. Tehát, hogy megjelent az az ötlet, hogy azokat az épületeket, ahol szélesávú hozzáférés van, azok kapják meg ezt a minősítést, mondjuk, hogy szélesával ellátott épület, de ez sajnos nagyon hamar el fog évülni, és megint csak felépítünk egy olyan bürokratikus struktúrát, ami majd ezt a minősítést, vagy ezt a címkézést elvégzi, de nagyon gyorsan halad a technológia, ezek nagyon gyorsan el fognak évülni, úgyhogy ez nem biztos, hogy érdemes. Az egyik legfontosabb a bizottság közleményében az, hogy a különböző szereplők között a szélesebb kifejlesztésében a megfelelő és egészséges versenyt meg kell tartani, és hogy a különböző infrastruktúrák közös felhasználását biztosítanunk kell, ezzel egyetértek. Herzog asszony szövegét alapvetően jónak találom, de néhány módosító indítványt azért be fogok nyújtani. Tehát mindenképpen az irányelvre kell koncentrálnunk, arra, hogy megfelelő nyitottság legyen, hogy megfelelő rugalmasság legyen, hogy ne veszünk el a részletekben, és hogy az alapvető célkitűzésekre koncentráljunk de úgy gondolom egyébként, hogy a szöveg megfelelő vita alap. Köszönöm szépen! Johansson úr lesz a következő hozzászóló, a következő árnyék jelentéstevünk, tessék. Mikrofont kérünk szépen. Kérünk szépen mikrofont a képviselő úrnak. Na, úgy gondolom, akkor most már hallanak. Szóval köszönöm szépen a szót. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom, mennyire fontos kérdésről van szó. Szeretnék egyébként arra is visszatérni, ami az imént már elhangzott ebben a témában, vagyis arra, hogy mennyire kell nyitottnak lenni, mennyire fontos ez, és mennyire fontos a megfelelő versenyhelyzet megteremtése. Van egyébként egy módosító indítvány is, amit én nyújtottam be, és ami pontosan erről szól. Ami a hálózatot és a hálózat nyitottságát illeti, ezt rendkívül fontosnak tartom, itt lesznek majd részletesebb megjegyzéseim is. Ami pedig a hozzáférést illeti, A hozzáférés tekintetében szeretnék majd feltenni néhány kérdést az előadónak, hogy mindenképpen ugye azt kell alapelvnek tekintenünk, hogy a hálózatok nyitottak, hogy a rendszerek nyitottak, gondolom ebben egyetértünk. Minden egyes tagállam saját tapasztalatait fel kell használni, és mindenhol a megfelelő helyi megoldásokat kell megtalálni a problémák megoldására. Hiszen a rendszerek különbözőek lehetnek, a helyzet különböző, az adottságok különbözőek a tagállamokban. Vannak olyan amelyek alapvetőek egyes tagállamokban, másokban viszont nem feltétlenül. Mindenhol azt kellene nézni, hogy a megfelelő verseny, az egészséges verseny megmaradjon, és hogy a legjobb szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek. Szeretném megkérdezni az előadótól, hogy esetleg kompromisszumos módosítókon gondolkozott-e, hogyan állnak ezek, és hogy hogyan tudjuk mind a fogyasztók, mind a vállalatok érdekeit képviselni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anders Dotter asszony. Köszönöm szépen, már megint a svédek nevében fogok hozzászólni. Bejutottunk néhány módosító indítványt, és számomra nagy öröm volt látni, hogy eléggé egyetértünk ebben a javaslatban. Egyébként a bizottság nem éppen bölcs abban, hogy rendeletet javasol, mert ez egy nagyon kemény eszköz, és helyi hatóságok munkájába fog nagyon részletesen beleszólni. Hallottam egyszer, hogy az Európai Bizottságban mindenki azonnal előléptetést kap, hogyha keresztül vág a parlamenten egy rendeletet. Hát nem tudom, hogy ez így van-e. De mi viszont úgy gondoljuk, hogy igenis fontosak azok a panaszok, amelyeket a helyi hatóságoktól, vállalkozásoktól kaptunk, mint ahogy Johansson úr az ALDE részéről is elmondta, hogy a bizottság megfojtja ezeket a bizniszmodelleket. Nem csak óriás vállalatok, multik vannak itt Európában, hanem nagyon sok színes kisvállalkozás, és ezeket is meg kell őrizni. Hercogasszonya maximálisan egyetértek a hozzáférhetőség tekintetében a vidéki területeken, és úgy gondolom, hogy a helyi hatóságok sokszor ők azok, akik elég innovatívak ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő megoldásokat. Vannak olyan tagállamok, ahol néhány nagy vállalat működik, ugye Belgium egy ilyen duális helyzettől szenvedett egészen eddig, de 2014-ben elindítanak majd olyan kísérleti programokat, amelyekkel az első 400 szerencsés megpróbálhatja majd az új lehetőségek kihasználását. Hát Svédországban a 90-es években tartottunk itt, és Belgium úgy tűnik, hogy 2014-ben jut el idáig, és ennek igenis az az ok, hogy Belgiumban csak két piaci szereplő volt, és az fogyaszt, fagyasztotta be ennyire az egész piacot. És mondanék egy román példát is, 2011-ben jártam ott. Ott egyébként nagyon jó volt a hozzáférés, azt hiszem, hogy 75 megabit, vagy sőt, még ennél magasabb is megvolt, még a 90-es évektől kezdve. Tehát nagyon jó volt a lefedettség, és utána kötötték a helyi hálózatokat műholdhoz. Tehát nem attól függ, hogy gazdag vagy szegény tagállamról van szó, hanem a beruházási stratégiák határozzák meg a sikereket. Számomra nagyon komoly probléma az, hogy a bizottság csak a hatalmas piaci szereplőkre figyel, és nem pedig a kisebb tagállamokra. Nem figyel oda az innovatív, kisebb megoldásokra, pedig ezek is meghatározzák a telekommunikációs politikákat. A legtöbb telekommunikációs szereplő egyébként nem feltétlenül nagy, és végül is összehasonlításban egészen olcsó szolgáltatásokat nyújt. Úgyhogy a bizottság jelenlegi javaslata igenis alá fogja aknázni azokat a lehetőségeket, amelyek már elindultak, mert nagyon koncentráltan, nagyon központosítottan próbálja ezeket a kérdéseket kezelni, és a kis helyi hatóságok munkáját és az ezek közötti szinergiát nem fogja tudni kihasználni. Pedig ezeknek a kis önkormányzatoknak szükségük van ahhoz, hogy szükségük van arra, hogy ezeket a szinergiákat ki tudják használni. Tehát nagyon sok tudás van helyi, regionális szinten, és egyszerűen ezt fogják megakadályozni a bizottsági javaslatok, mert azt, azt akadályozzák meg, hogy az európai polgárok megfelelő hozzáféréshez jussanak hozzá. Köszönöm szépen, van egy jó hírem, itt vagyok, és ö, fogok hozzászólni, és hogy Del Castellio asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, nem jó az, hogy állandóan emlékeztet engem. Én egyetértek nagyon sok mindennel, ami elhangzott. Elsősorban is Editnek köszönetet szeretnék mondani az elvégzett munkáért. Mint mindig, alkalmunk volt már korábban is egyet, együtt dolgozni, de ahogy mindig most is egy rendkívül jó munkát terjesztett elő, de mindenképpen nem is annyira a részletekkel kívánok most foglalkozni, hanem hangsúlyozni szeretném azon nehézségeket, amiket mindenképpen figyelembe kell vennünk, és különösen önnek és azoknak, akik az árnyékjelentéstevők, akik ezzel mélyebben foglalkoznak, illetve akik majd módosítókat nyújtanak be. Tehát figyelembe véve azt, hogy a bizottság rendeletet terjesztett elő, és ha jól értettem, akkor nagyon világos, hogy én magam is inkább azt támogatom, hogy irányelvnek kellene létrejönnie azon okok miatt, amit itt sokan kifejtettek. Ugyanakkor az is ö, világos, hogy a figyelembe kell vennünk azt, hogy a bizottság rendeletet javasol, és ezt valahogy össze kell igazítani. Egyes esetekben az irányelv nagyon nehézkes, valamikor a módosítók nem úgy kerülnek be, mint ahogy az egy irányelvhez szükséges, hanem inkább úgy, mint ahogy egy rendelethez. Ez egy olyan munka, amire oda kell figyelnünk, és ez bizonyos felülvizsgálatot is igényel, amikor a módosítók beépítésre kerülnek. De én úgy gondolom, hogy ezt ön is nagyon jól tudja, Edith. Elnök, köszönöm szépen. Van-e más kollega, aki kíván hozzászólni ehhez a vitához? Amennyiben nem, akkor megadnám a szót a bizottságnak. Anyone there? Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok, és én is hozzászóljak. Kell, mindenkinek jó délutánt kívánok, és egy alkalommal már jártam itt korábban is és annak a részlegnek vagyok a vezetője, amelyik kifejezetten ezzel a bizottsági javaslattal foglalkozik. Meghallgatva a különböző véleményeket a különböző módosítókkal kapcsolatban, én szeretnék rávilágítani néhány alapelvre, amit javasolunk, és emlékeztetni ezen alapelvekre. Először is úgy gondolom, hogy elismerem, vagy elismerjük, hogy nagyon fontos, ahogy ezt a szakbizottság is felvetette, és ahogy ezt megmutatta ez a vita, és hogy egyes hozzászólásokból is kitűnt, hogy ez egy mindenképpen egy rendkívül fontos javaslat, és ugyanez tükröződik az Európai Tanácsnak a közlem, következtetéseiben is. Tehát fontos, hogy hogyan ö, tudjuk ösztönözni a beruházásokat a digitális gazdaságban. A digitális gazdaság az egyik olyan pillér, ami segíthet a fejlődésben. Tehát mindenképpen jelentős ez a javaslat a kontextusát tekintve, és a kontextust vizsgáljuk, akkor az is kiderül, hogy azért is nagyon fontos, hogy elérjük a digitális agenda célkitűzéseit. Ugyanakkor nagyon egyedi lehetőség is ez a parlament számára, hogy foglalkozzon ezzel a javaslattal, ebben a parlamenti időszakban, és végezetül pedig véglegesítse a vitát, és a mandátumnak megfelelően. Úgy gondoljuk, hogy ez lehetséges, és meg fog felelni azon célkitűzéseknek is, amelyek megfogalmazásra kerültek. Ez az egyik olyan intézkedés, ami a digitális agenda célkitűzéseit segíthet elérni. Egy kicsit szeretnék most szólni arról a kérdésről, hogy milyen sebességet kell elérni a széles sáv hozzáférhetősége tekintetében. Egyetértek abban, hogy sosem lehetünk eléggé ambiciózusak, ugyanakkor az is igaz, hogy a technikai fejlődés meglehetősen gyors, és ami a múltban nagy sebesség volt, az egyes esetekben már nem az. Ez a javaslat viszont azt szeretné biztosítani, hogy legalább a digitális ágenda céljait elérjük, ami 2020-ra elérendő, hogy egész Európában meglegyen a megfelelő lefedettség 30 megabit per szekundummal. Ráadásul a 100 megabit is fontos, ez nem jelent, tehát az új technológiákat ezzel nem zárjuk ki, hanem egy adott sebességet javaslunk azért, hogy ez legyen a minimum a digitális agenda célkitűzéseiben, és ezzel meghatározzuk a javaslatnak a hatáját. Ha túl ambiciózusak vagyunk, ha összekeverjük a célkitűzéseket ezzel az intézkedés keretében, akkor valószínűleg el fogjuk veszíteni azokat a beruházásokat, amelyek szükségesek lennének. Vannak olyan technológiák, amik e, jelenleg működnek, viszont nem felelnek meg a minimum előírásoknak. Ez különösen igaz a mobil területen. A mobil infrastruktúra egy nagyon jelentős szereplő ebben a beruházás területén, illetve a célkitűzésekben. Egy másik pontot is szeretnék kommentálni, amit Herzog asszony vetett fel, ez a biztonság kérdése. A bizottsági javaslatban mindig, mindig odafigyeltünk arra, hogy ne okozzunk kárt, illetve ne legyen negatív hatás a biztonságra. Ez már egyébként benne van a 13-as cikkben is, de szeretném ezt még egyszer hangsúlyozni, hogy ez nekünk is célunk. Ami pedig azt illeti, hogy rendelet vagy irányelv legyen-e, megint csak arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy a bizottság megvizsgálta a különböző lehetőségeket, és hogy hogyan találjuk meg a megoldást. A hatástanulmány során is megvitattuk a lehetőségeket, mely az előnye az irányelvnek szemben a rendelettel, és fordítva és úgy gondoljuk, hogy a digitális agenda céljának elérését méghozzá viszonylag gyorsan, és a digitális gazdaságot ezért jutott arra következtésre a bizottság, hogy a célzott javaslat az inkább a rendeletet teszi szükségessé, és azzal lehetne elérni ezeket a címeket. Az irányelv túl hosszú időt venne igénybe, és további elaprózódást, fragmentációt eredményezne. A szubszidiaritás e, e, érv, amit itt többen felhoztak, hogy a helyi kérdések kezelése fontos. A bizottság ezekre is igencsak odafigyelt, és szeretnénk hagyni kezdő mozgásteret a javaslat nem ír elő semmiféle üzleti modellt, hanem minél több üzleti modellt kíván lehetővé tenni a különböző tagállamokban. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a kidolgozás, a kifejlesztés az már helyi kérdés, de ugyanakkor mégiscsak hangsúlyozni szeretném, hogy a szubszidiaritás értékelése, amit a bizottság véleménye szerint figyelembe vett, ez vonatkozik a nemzetközi parlamenteket is érinti, a javaslatunknak a ö, vizsgálatával, és nagyon sok parlament, például a svéd parlament is támogatta a ö, mi ö, véleményünket, és a szubszidiaritásnak is megfelelőnek találta. És a régiók bizottsága is, amely szerintem nagyon jól értékelte a helyzetet, illetve hogy ennek milyen hatása lenne helyi szinten, és ők is úgy döntöttek, hogy a mi javaslatunk megfelel a szubszidiaritás követelményeinek. Tehát ezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem a bizottság rendkívül nyitott, és amennyire lehet segíteni kívánja a jogalkotót abban, hogy megfelelő megoldást találjon még lehetőleg a jelen parlament mandátumának időszakában. Az eszközök megválasztása szándékos volt, és úgy gondoljuk, hogy csak ez az egy segíthet elérni azokat a célokat, amiket valamennyien el szeretnénk érni. Köszönöm, elnök! Köszönöm szépen. Hát természetesen mindannyian fel kell, hogy készüljünk arra, hogy lesznek itt véleménykülönbségek, és hogy a bizottsággal meg egyáltalán nem értünk egyet abban, hogy milyen instrumentumot választott. már úr, parancsoljon. Igen, szeretnék még egyszer hozzászólni, csak valamit szeretnék pontosítani a kapacitással kapcsolatban. Itt igazából arról van szó egyrészt, hogy mennyire vagyunk ambiciózusak, tehát nyilván a legmagasabb ambíciós szintet kell megjelölnünk. Ugyanakkor a digitális agenda megjelölte már ezeket a magas kitételeket, és nem hinném, hogy ennél magasabbra kellene menni. Tehát 13 megabit 2020-ra, és a 100 megabit 2020-ra a népesség felére nézve nem biztos, hogy elégséges. Tehát ez nem hiszem, hogy ez fedni fogja a valóságot. És hogyha ilyen célokat tűzünk ki, akkor csapdába fogunk kerülni. Tehát, hogyha túlzottan alacsony kapacitásokba fektetünk, akkor az vissza fog minket fogni a jövőben. Úgyhogy jó lenne, hogyha más célkitűzések legyenek, és nem is azt írnánk a szövegbe, hogy a lehető legnagyra törőbb elképzelések, hanem konkrétan ennél sokkal magasabb szintű célkitűzéseket kell megvalósítani, méghozzá magas szintű rugalmassággal. Köszönöm szépen, most megadom a szót az előadónak, hercogasszonynak. Köszönöm szépen. Hát sajnálom, hogy árnyékjelentéstevő létére mégsem kért szót, de hát gondolom, hogy arról van szó Csicseszter úr, hogy inkább szeretne semlegesnek maradni. Nos, azt tudom válaszolni a kompromisszumokra vonatkozó kérdésre, hogy próbálok kompromisszumokat kidolgozni. November 28-án van a következő ülés, tehát azelőtt ezt meg kell tennünk. A szocialistáknak lesz egy kihelyezett ülésük is, úgyhogy ez után tudjuk majd magunk között kidolgozni a kompromisszumokat is. Nyitott is vagyok a kompromisszumokra. hökmark úrral egyetértek abban, hogy valóban ambiciózusnak kell lenni, nem csak a sebesség tekintetében, hanem annak tekintetében is, hogy mindenkinek szánjuk ezeket a lehetőségeket, és én személy szerint nem vagyok meggyőződve arról, hogy az irányelv jó megoldás, mert akkor az állam és kormányfők nem biztos, hogy eléggé elkötelezik magukat. Tehát én nem látom ezt az óriási elkötelezettséget. Én azt látom, hogy az elmúlt öt évben minden digitális témát elnyomtak ugyanis nem volt meg a megfelelő finanszírozás, úgyhogy én egyelőre még mindig úgy gondolom, hogy a rendelet, de az maximális rugalmassággal jó megoldás lenne. Úgyhogy ez valahogy a kettő között lenne, mondjuk a rendelet és az irányelv között, de mégiscsak a rendelet lenne, aminek nagyon-nagyon leszűkített a hatája, de ez mégiscsak kötelező lesz, és nem fogunk időt veszteni a nemzeti parlamentek által elvégzendő átültetéssel. Tehát látjuk, kollégák, hogy amikor irányelvről van szó, hát látjuk, hogy a tagállamok az átültetéssel meddig mehetnek el. Hogyha máshonnan közelítjük meg a témát, nézzük meg az atomenergia biztonságára vonatkozó irányelvet hol nem ültették át Németországban? Hát mekkora meglepetés. Úgyhogy az irányelv így nem megoldás, mert igenis megadja az opt-out lehetőségét a tagállamoknak. Pedig mi azt szeretnénk, hogy minden egyes európai polgár digitális világban élhessen. Örülök annak, hogy a lépcsőzetességet támogatja Hökmárk úr, mert amikor ugye elérünk egy célt, akkor rögtön tovább kell ugrani a következő célra tehát a kompromisszumokat támogatom, ki is fogunk ilyeneket dolgozni. És örülök annak, hogy Pilár elmondta, hogy ha rendeletről átállunk az irányelvre, akkor az nagyon sok plusz munka lesz, mert akkor a szövegben is sokat kell változtatni. Én nem hiszem, hogy ezt egy lépésben meg tudjuk tenni, de mindent megteszek annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat. Hiszen a kampányban a polgároknak azt is el kell magyaráznunk, hogy hogyan fogjuk ezeket a célokat elérni. És az imént Amelia nagyon helyesen mondta, hogy az ő generációja, a gyermekeim generációja egyáltalán nem érzi úgy, hogy digitális Európában élne, és ez teljesen jogos megjegyzés volt. A fiatal szavazók számára nagyon is fontos a digitális Európa, és ezt nekünk el kell érnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anders Dotter asszony, szeretne még egyszer hozzászólni? Igen, először is örülök annak, hogy az én generációm aggája is megjelennek itt a parlamentben. Nelly Cruz is elmondta, hogy elkötelezett a fiatalok irányába, hiszen a fiataloknak is vannak nagyon fontos megjegyzéseik a telekommunikációs politikával kapcsolatban, és ezt követték is az elmúlt két évben. A bizottság elég sokat utalt arra, amit a tanács elmondott a múlt héten és a szubszidiaritási ellenőrzések kapcsán. Ami engem egy kicsit aggaszt ebben, hogy a bizottság úgy próbálja előrevinni ezt a szöveget, hogy az elmúlt két évben megfogalmazott javaslatok nagy része tulajdonképpen csak a nagyon nagy szolgáltatóknak kedvez. És itt az Európai Unióban alapvetően a megfelelő versenyre kellene alapoznunk. Tehát attól tartok, hogy ettől az irányvonaltól némiképp eltértünk, és ez egyfajta politikai rókavadászat lett. Én úgy gondolom, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknál senki sem örül ennek a hirtelen köpönyek forgatásnak. Hogyha elmegy akármilyen tagállamba és azt mondja a miniszterelnöknek, hogy ezeket az adatokat így meg így kell tálalni, akkor ezeket lehet szépen tálalni, és lehet azokat a szép szavakat és szép sajtóközleményeket elmondani, amiket kapunk, de a fiatalok ettől még nem fognak bízni az Európai Unióban, mert a fiatalok azt látják, hogy az Európai Unió nem visz végig egy projektet, hanem folyamatosan irányt változtat. És ez a szélesebbre vonatkozó rendelet ugyanebbe a csapdába vezethet minket, ugyanis az Európai Unió ezzel nem erősíti meg az általam belévetett bizalmat, hanem éppen, hogy elvágja ezt. Tehát, hogy éppen nem azt látom, hogy a széles sáv meg a gyors megvalósítás valóban fontos lenne az Európai Uniónak. Hát ezért aggódom én. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a vitát ebben a pontban. Szeretném elmondani, hogy november 28-án szavazunk itt a szakbizottságban, és várjuk, hogy megszülessenek a jobbnál jobb kompromisszumos javaslatok. Lépjünk tovább a koordinátok ülése előtti utolsó pontunkra. A bizottság nyomon követő dokumentuma a KKV-kkal az uniós szabályozásáról folytatott top 10 konzultációról. Már is Rübig úré a szó. Köszönöm szépen, Csicseszter úr ahogyan azt a jegyzőkönyvben is mindig feltüntetjük, a lényeg a végén jön, vagy a legelején. A KKV-k természetesen kulcsfontosságúak számunkra, mindannyian ismerjük a helyzetet, amikor új munkahelyek jönnek létre, ezek teremtik meg a legtöbb munkahelyet. A legutóbbi öt évben létrejött munkahelyek 85%-ban foglalkoztatják a munkavállalókat a munkavállalók nagy része a magángazdaságban dolgozik, és azt hiszem, hogy a bruttó érték teremtés szempontjából is meghaladják a KKV-k az 50%-ot, és az adózás 80%-át teszi ki, tehát azt hiszem, hogy az oktatás, a kutatás szempontjából is a KKV-k döntő fontosságúak. Tudjuk, hogy Európában a lakosság, Európában a lakosság 10 a világ lakosságának 10%-a és a szociális kiadások 50%-a is Európában valósul meg. Itt pedig tudjuk, hogy a kkv teszik a legnagyobb erőfeszítést. Ezért nem, lát, nem járható az, hogy újabb előírásokkal terheljük őket, újabb terheket teremtünk, mert ez nem célra vezető és nem észszerű. Számos esetben túlzott a szabályozás, főleg, hogyha valaki önálló vállalkozó, és szeretne valakit foglalkoztatni, akkor nagyon gyorsan szembesül ezzel a helyzettel, ugyanis ha valakit alkalmazni akar az ember, akkor törvények tömkeregét kell kívülről megtanulja, ez nem lehetséges, így nem lehet senkit sem foglalkoztatni, mert manapság senki sem képes már arra, hogy az egész munka jogi jogszabályozást átlássa. Vannak egyéb problémák is, például a bérek számvitele kívül nehéz, és a környezetvédelmi területen, a hulladék gazdálkodás területén is óriásiak a nehézségek, óriásiak a gondok. Ezért számunkra, a politikusok számunkra nagyon fontos, hogyha Európában a szociális színvonalat, a standardokat szeretnénk megőrizni, akkor a KKV-kat támogassuk és a versenyképességüket elősegítsük. Éppen ezért a Small Business Act-et ugye együtt dolgoztuk ki, ezért a kollégáknak köszönettel is tartozunk. A Small is Beautiful, a Think Small First, ezen fogalmak, amelyeket kidolgoztunk, mind a KKV-k támogatását szolgálják. És azt is elértük, hogy az administratív terheket csökkentsük az Unióban, Stoiber volt, Bajor miniszterelnök volt az, aki elérte, hogy 20, 26%-kal csökkentek a bürokratikus terhek, 32,3 milliárd eurót jelentett az évente. Ez egy elég jó hozzájárulás, de hogyha a GDP-t vesszük, az európai GDP-hez viszonyítjuk, akkor alig említésre méltó. De azért köszönetet tartozunk az új Refit kezdeményezésért, és a jogszabályok hatékonyságának vizsgálatáért. Ez nagyon fontos, mert ugye a széles sávú internetről folyt az imént a vita, és itt a költségek is mérvadóak. Nem lehetséges az, hogy egyfelől frekvenciákat árverezik, árverez az állam, másfelől pedig díjakat vet ki, és bizonyos támogatást helyez kilátásba. Erre nincs szükség, a legjobb támogatás az lenne, hogyha a széles sávot kellőképpen kiterjesztenénk. Ez nagy tehermentesítést jelentene. És meg kell nézzük azt is, hogy a KKV-k és az önálló vállalkozók hogyan használhatják fel hogyan használják ki még jobban az információs és távközlési technológiák előnyeit. A víz keretirányelv is fontos, ugye a kisebb vízerőművek, amelyek fenntarthatóan működnek, és amelyek a költségek szempontjából is kedvezőbb termékeket tudnak előállítani, ez a fogyasztók számára nagyon fontosak. Fontos a fogyasztók számára, kedvező áron jussanak a termékekhez, vagy például az európai szabadalmak, a vám kódex, számos pontot megemlíthetnénk, olyan területeket, ahol aktívan szerepet vállalhatunk, és ennek megfelelően ezt a top 10-et a napirenden tarthatjuk. A fő eszköz a bürokrácia egyszerűsítése kell, hogy legyen, hiszen a KKV-k és az önálló vállalkozók ők azok, akik felkínálják a fogyasztók számára a termékeket és a szolgáltatásokat. Ha megnézzük, hogy milyen fajta bürokratikus terhekkel kell, hogy megküzdjenek, akkor az igazság az, hogy egy kaland az egész, és a tagállamokban is a gold plating mindig egy provokáció szinte. Fontos, hogy a hatásvizsgálatokat végrehajtsuk. A gazdasági és szociális bizottságok, amelyek ugye európai, amelyek ugye nem tagállami szintről jönnek, ők azok, akik ezt végre tudják hajtani, és az érdekcsoportokat jobb lenne megbízni a jövőben az utólagos ellenőrzések végrehajtásával. Jobban támaszkodhatunk rájuk, mert így ezen két intézményi régiók bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság komolyabb feladatokat láthat el. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek is, azért mert sok mindent, sok mindent tettünk már, például a, a parlament könyvtára is komoly munkát végzett a STOA, nagyon érdekes, hosszú távú tervezést dolgoz ki, nem politikai szinten, hanem technológiai opciókat vázol fel, amelyek a jövőre nézve új munkahelyeket teremthetnek, és a Policy Department itt a parlamentben szintén kitűnő munkát végez. Mindenki, aki megnézi a brosűröket, láthatja, hogy újabb szakértelmet eh, állítunk elő, amely mindannyiunk munkáját segíti. Éppen ezért az előzetes ellenőrzés fontos, az, amelyet itt végrehajtottunk a parlamentben, a KKV-k értékelése, és természetesen az utólagos ellenőrzések is, amelyeket a, amelyeket a Kokobu, illetve a számvevőszék hajtanak végre a németországihoz hasonló KKV monitor is hasznos lehet, és a mikrovállalkozások szempontjából sem szabad új akadályokat kilátásba helyeznünk. Senki sem dönt úgy, hogy bárkit is alkalmazna, hogyha tisztában van azzal, hogy nincsenek kivételek, ezek újabb akadályokat teremtenek, és megnehezítik az új alkalmazottak foglalkoztatását. Éppen ezért azt szeretném, hogy az európai költségvetésnél is nézzük meg, hogy milyen költségvetési sorokkal tudunk új munkahelyeket teremteni, és mely költségvetési sorokkal szüntetünk meg új munkahelyeket. Hogyan tudunk semlegesek lenni költségvetési szempontból, ezért szerintem az intelligens szabályozás egy nagyon érdekes terület. És remélem, hogy egy olyan jelentést dolgozunk ki, amely az európai lakosság szempontjából új esélyeket helyez kilátásba. Köszönöm szépen, Rübik úr, nagyon kevés az időnk, le kell zárnunk ezt a napi rendi pontot fél hatig, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy röviden nyilatkozzon. Andrés Berea asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szólnék. Természetesen ugye a parlament és az itt jelenlevő képviselők kifejtették már, hogy milyen fontosak a KKV-k, főleg az új munkahelyek megteremtése szempontjából. Teljes mértékben egyetértünk az administratív terhek egyszerűsítésének fontosságával. Más lapra tartozik a költségvetési kérdés már ami a vállalatok finanszírozását illeti, és örülök annak is, amit például az előzetes és az utólagos értékelésekről hallhattunk. Természetesen mindez jelentős mértékben javítana a helyzeten. Ugyanakkor a versenyképesség nem azt jelenti, hogy alapvető kérdéseket figyelmen kívül hagyjunk, amelyek szintén fontosak a parlament számára, mint például a munkahelyi egészség és biztonság, az alapvető jogok, illetve a környezetvédelem. Vannak nagyon fontos kérdések, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül a versenyképesség szempontjából. A versenyképesség kiegészítő jellegű és arányos kell, hogy legyen, és figyelembe kell venni azon követelményeket is, amelyeket az Európai Uniónak saját magával szemben kell megfogalmaznia. Tehát nagyon jónak tűnik ez a felvetés, ez az állásfoglás tervezet, illetve a vita ezen tíz fő nehézségről, amelyel meg kell küzdeniük a KKV-knak, de természetesen a fő követelményeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Tehát frakcióm megpróbálja lehető, megpróbál lehető legjobban hozzájárulni ehhez a munkához. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Johansen Orr, öné a szó. Most már azonnal bekapcsoltam a mikrofont. Köszönöm szépen. Csak nagyon gyorsan. Egyetértek eh, nagyon sok mindennel, amit Rubik úr elmondott. Ugyanakkor szerettem volna felvetni egy olyan dimenziót is, amin érdemes lenne elgondolkodni, mivel a kis KKV-kről van szó. Gyakran látjuk, hogy a KKV-k és a nagyvállalatok, illetve a, válasz, a fogyasztókkal való kapcsolat hogyan alakul. De mi van a a kis ö, a vállalatok egymás közötti kapcsolatokkal és a fejle, ezek fejlődésével. Szerintem ezzel is foglalkozni kell. Először is ott van az az igény, hogy megfelelő leírásokat találjunk, de különböző kritériumokat is, amik lehetővé teszik, hogy összehasonlíthatóak legyenek a különböző kritériumok a különböző tagállamokban. Mert nagyon sokszor előfordul, hogy a vállalat kialakítja a saját szabályait, például a termék cserére vagy a munkaerő cserére, vannak emellett egyéb dolgok is, ez pedig az elektronikus kereskedelem, az internet, ami ugyancsak a kereskedelmet szolgálja. Ez fontos azért, hogy a különböző KKV-k be tudják tölteni szerepüket. Talán ezzel kapcsolatban is megvizsgálhatnánk egyes kérdéseket, a fogyasztók szempontjából a magánszemélyek lehetőségeit, de a kisvállalatok esetében is fontos lenne, hogy javít a közöttük fennálló kapcsolatokat. Rubik úr is elmondta, hogy gyakran beszélünk bizonyos jogi szolgáltatásokról, házi szolgáltatásokról, amiket ugyanakkor az állampolgárnak is fontos, de fontos ezeknek a kisvállalatoknak is. Ez volt az én véleményem. Érdemes lenne ezen elgondolkodni, hogy hogyan javíthatjuk a kisvállalatok közötti kereskedelmet európai kontextusban. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést, hogy szorítom önöket, de kérem, fordasszony, hogy tartsa az időt. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat tehetünk. Azt kérjük ugye a kávéktől, hogy a top 10-es jogszabályjal dolgozunk, és szerintem fel kell sorakoznunk a KKV-k mögött, és lépnünk kell. És vannak bizonyos javaslatok is a Tudom, hogy problémák vannak a mikro és vállalatok, amik két főt foglalkoztat, a másik pedig 240-et, de hát valahol el kell kezdeni, és szerintem ezt el kell ismernünk, hogy különbség van a mikrovállalkozás és egy olyan vállalat között, amelyik mondjuk 100 vagy 200 vagy amíg annál is több főt foglalkoztat. Ezeket a különböző kivételeket kell lehetővé tenni, ahogy növekszik a vállalatok. Nem, most csak a top 10 lehet javaslatokat tenni. Tegyünk javaslatokat például mondjuk azt a mikrovállalkozásoknak, például, hogy nem kell nekik eh, különböző írásos anyagokat készíteniük az egészségvédelem és egyéb területén. Vannak olyan eh, eh, iparágak, ahol ez szükséges vagy hasznos lehet, Nézzük meg, hogy hogyan lehet egyenes. Vagy például a munkaidő irányelvet is a leg, az egészen pici vállalatokra talán nem kellene vonatkoztatni, tegyük lehetővé, hogy a mikrovállalkozásoknál nem kell megfelelni bizonyos előírásoknak az pedig az adó kérdését és a hiát illeti. E, amennyiben ez egy egyszerű, nagyon sok meg e, aggodalom van, hogyha a harmonizációt végzünk, akkor e, ez még bizony, bonyolultabb lehet a helyzet a belső piac nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanaz a megoldás minden országban, hanem egy minimális szabályot jelent ez. És hogyha van egy ország, amelyik messzebb szeretne menni a szabályozásban, ez a demokratikus joguk. Nem az a feladatunk, hogy mindenkire ugyanazt a szabályt húzzuk rá a saját tagállamainkban kell közlenünk, de nem feltétlenül a bizottságnak kell kiadnia azt, hogy 28 országban mindenkire ugyanazt a szabályozást húzzuk rá. Remélem, hogy tudjuk majd ezt támogatni, és szavazunk egyes kérdésekről, mert én szeretném támogatni a KKV-kat, és nem mindig sikerül a kompromisszumot létrehozni. Elnök. Úgy tűnik, hogy a gomnyomogatás nem megy. Mázé Kukovics képviselő asszony a következő. Köszönöm, elnök úr. Én azon gondolkodom, hogy az egyszerűsítés mit jelent. Tehát mi, mint társjogalkotók, a saját jogszabályinkba rengeteg bonyolult dolgot suvasztunk bele, túl bonyolultak vagyunk a kis és közepes vállalatok számára. Szerintem itt elkezdtük mi magunk, és később pedig a megvalósításban minden egyes jogszabályjal meg kéne, bele kellene képzelnünk magunkat a mások helyzetébe, például a kisvállalkozók helyzetébe, és én nagyon is támogattam azt, amit Rubik úr mondott. Nagyon fontos, hogy itt a szakbizottságban is megnézzük a kozméból történő finanszírozás, és megnézzük, hogy hol vannak a legfőbb akadályok, és hogyan lehet ezen akadályokat elhárítani. Csak azt szeretném elmondani, hogy minden egyes jogszabálynál azt kell megvizsgálnunk, hogy a KKV-kat sújtó akadályokat hogyan lehet kiküszöbölni. Elnök, köszönöm szépen, Kelly úr! Én is röviden kérek csak hozzászólni, ahogy ezt kért elnök úr az igények és a szükséglete annak, hogy csökkentsük a KKV-kra háruló adminisztrációt mindenképpen fontos. Hogy Rubik úr is elmondta, ha jól értettem őt, 26%-kal lenne a csökkentés 2020-ra, pedig az volt, hogy 20%-kal csökkentsük. És egy, a KKV-k azt is elismerik, hogy csökkentettük az adminisztrációt. De mindenképpen meg kell találnunk az egyensúlyt a között, ami jó a KKV-knak, és ami pedig egyéb szempontoknak is megfelel. Az egyik felvetés, hogy túl bürokratikusak vagyunk, és nyilvánvaló itten van még tennivalónk, hogy csökkentsük a bürokráciát, ez egy jó dolog, de ugyanakkor kommunikálnunk is kell a KKV-kkal, hogy ők maguk is lássák, hogy tényleg csökkentettük az administratív terheket. Elnök, köszönöm szépen, más nem kért szót, akkor a bizottságnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Kostas Andropulos vagyok, és az KKV politika részleget képviselem a DG Enterprise-nál. Köszönöm a jelentés készítőjének a kitűnő állásfoglalási javaslatot, és számíthat a támogatásunkra. Valóban nagyon sokat segít a tekintetben, hogy folyamatosan csökkentsük a KKV-k administratív terheit, és folyamatosan tudjanak előrelépni. Ha megengedik, akkor három dolgot szeretnénk felvetni, ami segíthet az önök állásfoglalásában is. Az első felvetésünk az 5F-es pont, ahol azt javasolnánk, hogy egy kis megfogalmazás változtatást alkalmazzanak, ezt át fogjuk küldeni e-mailben. A második felvetésünk a hatos ponttal kapcsolatos Kétségtelenül örülünk annak, hogy az Európai Parlament és a különböző szolgálatok elvégezték a hatástanulmányt, és amennyire lehet együtt is működünk önökkel. Ami a mi hatástanulmányunkat illeti, mi pozitív véleményeket hallottunk például az OECD-től, a számvevőszéktől, amik a legjobb hatástanulmányok, de természetesen folytatjuk a hatástanulmány útmutatónkat is, és így módon kívánjuk biztosítani azt, hogy a bizottság bármelyek szolgálata, hogyha új jogszabályt javasol, vagy új politikát, akkor mindenképpen vegyük figyelembe már kezdettől fogva a KKV-k szempontjait. És végezetül, amit szeretnék megemlíteni, ez a hetes pont, ahol azt javasolja, hogy hozzunk létre valami hasonlót, mint ami Németországban létezik, ez a zöld, narancsárga egyéb. Szeretném itt felhívni a figyelmüket, hogy a gyakorlatban ezt már a bizottság végzi, a az Európai KKV Szövetséggel évente hatszor találkozunk, és a múlt héten például találkoztunk hat Európai Szövetséggel, és a bizottság 14-es munkaprogramját megvizsgáltuk. 15 vagy 16 javaslatot kaptunk a munkatervhez, és arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne csökkenteni a KKV-k terheit. Az e két ö, csoporttal az első, ami prioritást élvez, és a másik csoportban pedig az egyebek tartoznak. Ezt is javaslom, hogy vegyék figyelembe és használják fel. Elnök, köszönöm szépen. Rubik úr, hogy lezárja a vitát. Köszönöm igen, Keri úr, a 26%-os csökkentés kapcsolatban nekem is vannak bizonyos kételjeim. Én is úgy érzem, hogy egyre több lesz a bürokrácia. Ugyanakkor a szabályozás szempontjából fontos, hogy pontosabban mérhessünk a vállalatokon belül, és talán a Eurobarométer nél a kollégákat megkérhetnénk arra, hogy hogyan tudnánk jobban mérni ezen adatokat, mert Stoiber úr nem olyan adatokkal szolgált, mint amilyeneket a kkv ktől kapunk. Köszönöm szépen, ezzel akkor lezáratjuk a vitát. A módosítók előterjesztésének határideje november 7 déli 12 óra. Ezzel pedig lezárjuk a szakbizottság ülésünket, most pedig felkérném azokat, akik nem maradnak itt a koordinátorok ülésére, hogy csendben és gyorsan hagyják el a termet. Köszönöm.